Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto. Kedves kollégák, akkor mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet, hogy megkezdhessük a munkát. Néhány perc késéssel csupán. Először is a napirendünk első pontja, nem más, mint a napirend elfogadása, amennyiben nincs ezzel kapcsolatosan megjegyzés, kifogás, akkor a napi rendet a kiosztott formában elfogadottnak tekintjük. A tulajdonképpen ülésünk első pontja a eszmecsere a svéd külügyminiszterrel, aki egyben tudják, hogy a tanács soros elnöke és Svédország jelenleg az Európai Unió soros elnöke az elkövetkező hat hónapban, és nagy öröm és egyben megtiszteltetés is számunkra, hogy a mai napon, az első napon rögtön itt üdvözölhetem önt vendégként. Ez, mint mondtam, öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen ismert személyiséggel ülhetek egy pódiumon, mint ön. Nagyon reméljük természetesen, hogy a beszélgetés után és a szoros együttműködés után, amit már fel is ajánlott a miniszter úr, folytatódni fog mindez szűkebb körben, és beszéltünk már erről a munka ebéden ezelőtt az ülés előtt. Tudjuk mindannyian saját tapasztalatból, vagy közvetlen tapasztalatokból, hogy a külpolitika vonatkozásában a szándékaink, programjaink nem feltétlenül ugyanazt a célt követik mindig, de hát a, az aktualitások azok sokszor alakítanak, változtatnak ezen. Egyetlen egy példára emlékeztetnénk, mégpedig Irán esetére, ugye, hogy milyen hatása van az ottani viszonyoknak, az egyáltalán alig mérhető fel. A miniszter úr kollégáimmal szemben egy stokholmi látogatás kapcsán, amikor a svéd elnökséggel találkoztunk, azt mondta, hogy néhány témákat ő különösen fontosnak tart, és hát ezért nagyon nagy érdeklődéssel is várjuk ezeknek a témáknak a kifejtését, de hát gondolok itt a kelet-európai partnereinkkel való együttműködésre, a keleti tengeri, a balti tengeri stratégiára, és hát mindarra, ami még itt van előttünk, az orosz kapcsolatok, az Európai Unió bővítése, a Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalások lezárása, és gondolok arra is, hogy egyáltalán milyen szerepet vállalhat, játszhat az Európai Unió világszínpadon, különös tekintettel a válság kezelésre, valamint arra, hogy a milléniumi fejlesztési célokat meg tudjuk valósítani. Tehát számos nagy horderejű feladat vár ránk, és a az intézményközi keret is itt említendő meg, Mindannyian tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés az elkövetkező időszakban elfogadásra kerülhet, és hát ez a mi mozgásterünket, illetve a mi szerepünket az intézmények összjátékában nagy mértékben meg fogja határozni. De nem is szaporítom tovább a szót, hanem átadom azt a miniszter úrnak, akit nagy figyelemmel fogunk hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Valóban nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, egyetértek a legtöbbel, mint azzal, ami elhangzott. A finn fordítást hallgattam, az úgy tűnik, hogy teljesen rendben van, és hát így nagyra értékelem az üdvözlő szavait. Hadd mondjak el néhány szót bevezetésképpen, nem akarok túlságosan hosszan időzni, mind ennél, ugyanis sokkal jobb lenne, hogyha inkább a vitára hagynánk több időt, mindig ennek van nagyobb jelentősége egy parlamenti rendezvényen. Hát azt gondolom, hogy a tények magukért beszélnek. A világ ma sokkal több kihívást rejt magában, sokkal nehezebb, és azt is mondanám, hogy sokkal veszélyesebb, mint amilyen volt mondjuk néhány évvel ezelőtt is. Akár jelenleg egy gazdasági válság közepén vagyunk, és ez bizony alig fordul elő gyakran, ugye a világbanki számok 3%-os csökkentést mutatnak a világgazdaságban, a kereskedelmi volumen 10%-kal csökken. Na most, hogyha megnézzük a külpolitikát és a, a biztonságpolitikát, akkor látjuk, hogy ezek a gazdasági adatok a különösen gyenge gazdaságokat nagyon keményen érintik, és így hatással vannak a világra. Biztos, hogy politikai következményeik is lesznek, és nekünk be kell lépni, hogy biztosítsuk a stabilitást, egyéb esetekben pedig olyan veszélyeknek tesszük ki magunknak, amelyek nőnek. Ha megnézzék az IMF weboldalát, akkor ott látható egy térkép, ahol megjelölik, hogy hol jelenik meg a standby hitel, hol folyik erről szó és az elmúlt ö, ö, hónapokban mi történt. Na most európai szempontból ezek a tárka, ezek a térképek nagyon komoly üzenetet hordoznak. Az Európai Uniónak fontos szerepe, hogy a stabilitásról gondoskodjon, és különösen a törékeny gazdaságok esetében a közvetlen szomszédságunkban, mert akkor, hogyha ők buknak, akkor ez ránk is nagyon komoly hatással lesz. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogyha gazdasági feladatokon túllépünk, hogy egy generáció életében ez ugye egyszer jelenik meg ez a feladat, mint például az éghajlatváltozás. Hát ez is egy ilyen jellegű kihívás. A részleteket meg lehet vitatni, de ami igazán fontos, ezzel a kihívással kapcsolatosan, hogy mit kell tenni. És azt látni kell, hogy az óra ketyeg, az idő nagyon halad előre az Európai Uniónak globális vezető szerepre kell törekednie a zöld diplomáciában, amire szükség van ahhoz, hogy az egész világot előbbre vigyük, hogy decemberben Kopenhágában megfelelő egyezményt tudjunk elérni, amely a legfontosabb kihívásokra keres választ korunkban. Na most mindehez a két kihíváshoz hozzájárul még egyéb más. Az egész területen nő a feszültség, a Punjabban, palesztin területeken, és hát látni kell, hogy a geopolitikai manőverezés ezen a területen nagyon sok problémát rejt magában. Ugye 20 év a, telt el a vasfüggöny leomlása óta, és Hát ugye mm, most az ősz eseményei az ünneplés jegyében telnek majd el, hogy mi történt ugye augusztus 20-án, a Magyarország és Ausztria között a vasfüggöny lebomlott, aztán Berlinben, Prágában. Hát mindezek az események, ugye kicsit korábban kezdődtek meg például lengyel eseményekkel kapcsolatosan. Na most hát megnézzük, hogy mi minden történt azóta, és annak komoly jelentősége van, ugyanis sikerült elérni azt, hogy Európa az egyik legnagyobb problémát nagyon konstruktív módon tudtam megoldani, és az egyik legkonstruktívabb partnernek bizonyult ebben a 20 évben a problémák kezelésében. És azt gondolom, hogy siker volt az euró bevezetése, a bővítés, és egyáltalán az intézmények fejlesztése. De természetesen az is igaz, hogy amikor egy sokkal nagyobb kihívásokkal szembesülünk a globális keretekben, akkor mindaz, amit eddig tettünk, nem elég, és még aktív aktívabbaknak kell lennünk annak érdekében, hogy érdemben tudjunk hozzájárulni ahhoz, hogy megőrizzük és növeljük azt a hitelességet, amelyet sikerült az évek során kiépítenünk. És természetesen ebben az időszakban Svédország a az elnök, és hát néhány nagyon gyorsan egymást követő hónapban teheti ezt rövid ideig az elnöke az Európai Uniónak és hát nekünk is megvan a magunk átalakulási időszakunk. Ugye az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban új lesz a parlament, új a parlament, és hát nagyon remélem, hogy mi hamarabb ratifikálhatjuk a Lisszaboni szerződést ebben a, ezen az őszön, és ezt követően egy rendkívül rövid időszak áll rendelkezésre, hogy nagyon jelentős intézményi átalakulást hajtsunk végre úgy, hogy mindez működjön. Na most ezek a dolgok mind a gazdasági válság politikai hatásai, a hatalmas éghajlatváltozás kihívásai, a politikai feszültségek, amelyekről beszéltünk, és az intézmények reformja, ezt mind egyszerre kell kezelni, és ezt közösen kell kezelnünk a tanácsnak, a parlamentnek, a bizottságnak a soron következő hónapokban. Azt gondolom, hogy kétség sem fér ahhoz, hogy az Európai Unió hitele a nagy világ színpadon egy olyan funkció, amely egyben mutatja, hogy ugye mi hogyan látjuk a problémáinkat a világnak ezen a részén. Persze lehet leckét adni a világnak, hogy hogyan kell a problémát megoldani, de hogyha nem tudjuk a saját magunk gondját, problémáját megoldani, akkor az bizony a szava hihetőségünk rovására megy, és ez vonatkozik arra is, hogy milyen fontos ö, ö, ö, ígéretes most a transatlanti kapcsolatrendszer, hogy hogyan tudunk kéz a kézben együttműködni amerikai barátainkkal, partnereinkkel, és hát ö, nekik is látniuk kell, hogy mi sikeresek vagyunk a világnak ezen a részén, akkor náluk is sokkal hitelesebb partnernek számítunk majd. És hát nagyon sok feladat vár ránk, bővítéssel kapcsolatosan például és hát a közvetlen környezetünkkel kapcsolatosan sikeresek voltunk. Nem szabad alábesülni, hogy milyen átalakító ereje van a bővítés koncepciójának nagyon széles területeken, és nagyon-nagyon széles területén, nagy területén a világnak. És itt a legfontosabb feladat ezen a területen az, hogy mintegy 100 millió embert, akik ott kopogtatnak az ajtónkon a különböző országokban, dél-kelet-európában, hogy nagyon hosszú utat tettek meg azóta, hogy a brutális háború határozta meg az évtizedek egyikét. Szerbia az egyik reformorientáltabb ország, leginkább és de hát ez ma már Koszovó is lassan ö, alakul független ország, a boszniai politikusok veszekednek, de hát ezt a politikusok szokták, és azt azonban látni kell, hogy alig volt egyetlen olyan példa az etnika, etnikumok közötti erőszakra, mint a brutális szörnyű háború idejében. Horvátország nagyon jelentős lépéseket tesz előre a csatlakozási tárgyalások során. Montenegro és benyújtotta a csatlakozást csatlakozási kérelmét, ezt továbbítottuk a tanácshoz, Albánia ezt szintén jelezte illetve benyújtotta a csatlakozási kérelmét. Na most az látható, hogy hosszú ideje Először fordul elő, hogy az integrációs erők erősebbnek kezdenek bizonyulni ebben a régióban, mint a dezintegrációs erők, és ez rendkívül fontos. Most rajtunk múlik, hogy a saját politikánkat erősítsük, fenntartsuk az integrációs politikát, különös tekintettel ez a, erre a régió, régióra. És ez egy rendkívül fontos, a legfontosabb feladatok egyike lesz a soron következő időszakban. Én azt szeretném, hogy egy új szintre emelkedjünk az integrációs perspektívát illetően a Nyugat-Balkán országainak mindegyikére vonatkozóan. Ez egy hosszú út lesz még a tagságig természetesen és nagyon komoly államépítő feladatok is vannak még a volt Jugoszlávia tagállamaiban. Ezek a feladatok még messze nem fejeződtek be, de ezek megvalósíthatók akkor, hogyha minden ország az elkövetkező időszakban elindul a tagsághoz vezető folyamaton, a tagsághoz vezető úton, és meg, mi is segítünk nekik abban, hogy sokkal komprehenzívebb módon fejlődhessenek, és hát vissza meg tudják valósítani a reformokat, és akkor, ha mi jó példával járunk elő, akkor azt gondolom, hogy sokkal erősebbek. És éppen ezért fontos, hogy ezeken az akadályokon túljussunk. Van néhány blokád, ezekbe nem szabad belelépni, de a folyamatot tovább kell vinni, és tovább kell vinni az átalakulást Boszniában, és ott nem szabad, hogy a múlt erői kerekedjenek felül azokkal szemben, akik előre vetítik pillantásaikat. Szerb kapcsolatokra és ez vonatkozik. De ezek a feladatok megoldhatók akkor, ha megvan a politikai akarat, és nagyon nagy szükség van arra, hogy ezt a lendületet fenntartsuk Európának ezen a fontos részén. Törökország nagyon vitatott kérdés, azt hiszem, hogy ez teljesen természetes, nagy kérdés ez. Az elnökség feladata természetesen az, hogy objektv objektív módon működjön és végrehajtsa azt a politikát, amelyet az Európai Unió elfogadta, és amelyet a parlament többsége is támogatott. Tehát ezt is, ezt a bővítési folyamatot is előbbre kell vinnünk majd az elkövetkező hónapokban és talán a legjelentősebb lépés, legfontosabb folyamat az elkövetkező hónapokban az az, hogy meglássuk, hogy mi történik Cipruson. A két közösség vezetői a két török és a görög közösség vezetői találkoznak. Húsz év után, hogy megjelent, hogy leomlott a berlini fal, és megpróbálják ők is áthidalni a megosztottságot a szigeten. És miközben ezt teszik, azt próbálják demonstrálni, hogy miről szól Európa itt. Ugye nem arról van szó, hogy a múlt választóvonalait bebetonozzuk, hanem éppen, hogy túljussunk ezen és demonstrálni kell, hogy igenis tudnak egyesülni, és Ciprus szigetének is ezt meg kell mutatnia, és ez nagyon fontos lehet a teljes mediterrán térségre, Dél-Kelet-Európa számára, és hát szélesebb geostratégiai összefüggésekben is, ugyanis ez csak növelheti, javíthatja az európai integrációs folyamat hitelességét, autenticitását. Az elmúlt években az Európai Unió két projektet indított, és ezeknek nagyon komoly stratégiai jelentőségük van. Az egyik a Mediterrániai Unió egy évvel ezelőtt Párizsban, ahol arról döntöttünk, hogy sokkal ambiciózusabban próbálunk közít közelíteni a mediterrán országokhoz. A Barcelona folyamat már halad tíz éve, de többet akarunk elérni. És ez egy egyszerű kalkuláción alapul. Ha megnézik, a demográfiai fejlődést ezekben az országokban, akkor bizony látható, hogy nagyon nagy mértékben meg fog növekedni a lakosság 160 millióra tehető. És hát ennek persze hatalmas hatása van rájuk is, meg ránk nézve is. Úgyhogy ezek a társadalmak stagnálnak, elkeseredettek, hogy nem találnak megfelelő munkahelyet az egyre növekvő népesség számára. Ugye nálunk a gazdaság, a társadalom optimistán kell, hogy a jövőben nézzen, és ennek nagyon komoly implikációi vannak ránk nézve. És a mediterrán térségben éppen, hogy ez a lényeg, hogy hogyan tudunk segíteni nekik hatékony partnerség keretében az átalakulási folyamatban, amely meghatározó lesz a mi számunkra is, mint mondtam. A Mediterrán Unió után a gázai háború utórendszkéseit is le kell vele, hogy vezetnünk. Ugye a keleti partnerség is fontos. Ugye az Európai Unió és Kína például, ugye 12 ország, különböző ország van, 80 millió és 140 millió Oroszországban, 60 millió ember, ugye Közép-Ázsiában, akiket figyelembe kell vennünk. Nagyon megdöbbentett az a jelentés, amit nemrégiben kaptam meg, önök is valószínűleg, amelyet az Európai Tanács készített, megpróbálta felmérni a politikákat a különböző területekkel, és azt írták le, hogy ezen a területen a következő figyelhető meg a politika, az egy ilyen toxikus keveréke az autoritárius demokráciának, és hát a szecessionista tendenciák, az erőszakos konfliktusok veszélye fennáll, és hát a gazdasági válság nagyon megrengetheti a régiót. Lehet, hogy ebből néhány dolog túlzás, de azért sok minden igaz is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy eh, nagyon fontos itt az eredmény. Ha megnézzük, hogy a keleti, fe, keleti partnerség hogyan alakul, akkor bizony látható, hogy ez nagyon releváns lesz mindenki számára, ugyanis ez a transformációs erőket erősítheti. És nekünk eh, van erre eh, példánk, vannak ilyen erőink. És ugyanakkor folytatni kell az elkötelezettséget Oroszországgal. Oroszország egy olyan ország, ahol romlottak a kapcsolataink az elmúlt időszakban a grúz konfliktus következtében, és hát meg kell valósítani mindazt, ami megszületett egyezményekben, de hát természetesen a saját érdekünk az, hogy próbáljuk Oroszországot bevonni, elkötelezni a szabályok betartása érdekében európai és világrendi szabályokra gondolok. Meg kell győzni őket, hogy semmi sem biztosíthat nagyobb biztonságot Oroszország számára, mint az, hogyha minden szomszédjukkal, a legkisebbekkel is olyan kapcsolatokat alakítanak ki, amely igazi bizalmon, igazi barátságon alapul. Hát ezt próbáljuk mi az Európai Unióban és Európa keleti részén is. És amikor hát hogy most nézzük meg ezt a kis áttekintést, megpróbáltam Európát, közvetlen szomszédainkat áttekinteni, azt gondolom, hogy egy új északi dimenzió is kezd feltűnni, abban az értelemben, hogy a Stockholm jelenik meg az egyik oldalon holnap után, és aztán ugye az izlandiak is benyújtottak már a csatlakozási kérvényüket. Ez, a, ez természetesen ezzel foglalkozni foglalkozunk ugyanúgy, mint minden egyéb csatlakozási kérelemmel, és figyelembe fogjuk venni persze azt, hogy az Európai Gazdasági Térségnek már tagja, Izland az, aki legnagyobb részét már megvalósították, része a Schengeni Egyezménynek Izland, tehát haladhatnak előre, és ők is meg fogják nézni a jövőt, mi is meg fogjuk ezt vitatni, de azért azt megjegyzem, hogy ez egy olyan országot jelent, hogyha eljutunk odáig, ahol nagyon erősek a demokratikus hagyományok. A parlamentet Izlandban ezer évvel ezelőtt hozták létre először, és bizony nem sokan tudunk dicsekedni ezzel. Stratégiai perspektívából pedig az mondható, hogy ha ez így lesz, akkor az Európai Unió még inkább megjelenik a stratégiai fontosságú Arktisz térségében, ugye energia lehetőségek az északi sarkon, és hát az, hogy milyen lehetséges új közlekedési útvonalak jelenhetnek meg az északi sarkon, és mit jelenthet ez a nyugati világ számára. Tehát ezek nagyon-nagyon átfogó témák, amelyekkel foglalkoznunk kell, és mégpedig ez itt van a közvetlen szomszédságunkban. És még egyszer mondom, hogy a mi szavahihetőségünk múlik azon, hogy hogyan tudjuk kezelni ezeket a kérdéseket. És hát természetesen ehhez kell hozzátenni mindazokat a kérdéseket, amelyekkel szembesülünk még, Palesztina, Punjab kérdése, tehát a kelet, közel-keleti béke folyamatra is gondolnunk kell, ugye Szíria, Izrael már próbálnak közeledni a törökök segítségével, egyiptomi közvetítés is próbálja előbbre vinni ezt a párbeszédet. Hát ezek ilyen bizonytalan dolgok, de azért valami, valami mozdul korábban, de most megint leállt, és nagyon fontos, hogy itt előbbre lépjünk, mert más folyamatok viszont gyorsultak, és nem lenne szabad hagyni, hogy a helyzet még nehezebbé váljon. Úgyhogy mindenképpen hozzá kell járulni ahhoz, hogy itt a stabilitás növekedjen, és hát a koalíciós erőket támogatni kell, amerikai erőket Iránnal kapcsolatban is. Ugye látjuk, hogy mi minden történik a, az utcákon ebben a régióban, hogy amit tettünk, és ezt folytatni is fogjuk a jövőben, és hát meg kell látni azt, hogy milyen módon érhető el itt a, a siker, és nem szabad ezt izolálni sem, ugye a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatosan. Például Afganisztán esetében ott a választásokat kell előbbre vinni, az átalakulást, és hogyan tudjuk fejleszteni ezt az országot, hogyan tudunk új kapcsolatokat kiépíteni Pakisztánnal, hogyan tudunk segíteni Pakisztánnak, hogy biztonsági szempontból, pénzügyileg meg tudjon birkózni a kihívásokkal és ne felejtsük el, hogy Pakisztán egy nagyon jelentős ország, és 200 millióan fognak ö, ö, ö, ott ö, élni hamarosan. Hát a véleményem szerint ez kapcsolatban áll ö, azzal, ami egyáltalán a muszlim világot illeti, a muszlim ö, szomszédságot. És mi nem csak a térképen vagyunk szomszédok, hanem egyre inkább az utcákon is, a saját tagállamainkban is megjelenik ez. Én hiszem azt, hogy van lehetőség arra, hogy pozitívabb legyen ez a kapcsolatrendszer. Az amerikai politika megváltozott és annak a beszédnek a jelentősége, amelyet Obama elnök Kairóban tartott, azt nem szabad semmiképpen sem alábecsülni és az, ami eddig történt, az nem működik. Ugye láttuk, hogy az iráni vezetők hogyan viszonyultak korábban a helyzethez. De most látjuk már, hogy ha megnézzük, hogy a választások hogyan alakulnak a muszlim világban, Marokkó, Ázsia, akkor a tolerancia erői kezdenek megjelenni, és ők is részei már a politikai környezetnek. És hát, ahogy a mi társadalmunkban is vannak ilyen erők, de azért Nálunk ezek az erők nem tudnak domináns szerepet betölteni, ezek csak marginalizáltak, és a többi hang az, amelyik egyre erősebb lesz. És véleményem szerint mindez jobb lehetőséget teremt arra, hogy a békefolyamatot előbbre vigyük a közel-keleten, segítsük megvalósítani a stabilitást Pakisztánban, erősíteni a demokráciát, és meg tudjuk békíteni a folyamatot és ez is egy nagyon fontos kérdés. Hát ezek lennének, illetve ez lenne néhány olyan kérdés, ami napirenden lesz minden országban, a parlamentben, és természetesen az elnökség munkájában is. Hát ez egy elég hektikus indítás, a Balkánon is töltöttem néhány napot nem régiben, és aztán visszatértem, láttam a Dél-Kaukázusban, és aztán Stockholmban voltam, aztán haladok, haladtam tovább, aztán most itt vagyok Brüsszelben, a, újra, ahol majd az általános tanácsülésén veszek részt hétfőn, és hát közben kapcsolatot tartok természetesen az Európai Parlamenttel is. Hát nem mondanám azt, hogy meg tudunk oldani minden problémát, de nagy örömmel várom, hogy együttműködjünk, és mindent megteszünk, hogy legalábbis megpróbáljunk megoldást találni. Azt is el szeretném mondani, amit már elmondtam, egyébként, hogy én örömmel várom a parlamenttel való együttműködést, nem csak azért, mert ez szükséges, hanem ez egy konstruktív együttműködés lehet, és remélem, hogy stimuláló, ösztönző is lesz mindannyiunk számára. Köszönöm szépen. Grazie, signor Ministro, la sua esposizione è stata completa. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönjük szépen az előadását. Nagyon kimerítő és átfogó előadást hallottunk. A kollégáknak szerettem volna még valami fontosat mondani az, ügy, az ülés lebonyolításához. Bild úrnak, a külgyészter úrnak körülbelül egy óra múlva távoznia kell. Már 34-en jelezték hozzászólási kérésüket, ennyien szerepelnek a listámon, éppen ezért két dolgot szeretnék kérni önöktől. Először is a hozzászólásokkal kapcsolatban lezárjuk most a listát. Kérek mindenkit arra, hogy ne lépje túl azt a két percet, amit rendelkezésre bocsátunk. A koordinátoroknak adom meg először a szót az egyes frakciók képviseletében, aztán visszatérek a listára, Szalafranka kolléga. Köszönöm elnök úr. Brock kollégámmal, illetve a néppárti kollégáim nevében is üdvözlöm Bilt urat, és sok sikert kívánok a féléves elnökséghez. Szükség is lesz egyébként ez a szerencsére, ugyanis hatalmas kívások állnak most az Európai Unió és így a svéd elnökség előtt. Ott van például a Lisszaboni szerződés ratifikációja, az új bizottság megbizatásának kezdete, aztán a kopángai és a kiotói jegyzőkönyvről ráadásul mindez a hatalmas gazdasági válság kontextusában. Egy ilyen helyzetben három kérdést szeretnék feltenni. Először is közölném, hogy képviselőcsoportunk osztja az erős Európa képét, vágyát, és ezzel kapcsolatban kérdezném meg, hogy milyen munkákat készítettek elő a svéd elnökségben, hogyan igyekeznek biztosítani azt, hogy a lehető leghamarabb életbe léphessen a közös külpolitika erősebb formája. Egyetértünk azzal, hogy az emberi jogok nagyon fontosak a Föld minden régiójában, és ezek kapcsolatban kérdezném a felszólásához kötődve, hogy mit gondol az iráni helyzetről, és mit gondol a reformisták javaslatáról, ami volt elnök felvetéséről főleg, amely szerint új szavazást kellene meghirdetni, amely hitelesebbé tehetné a nemrég zajlott választások eredményét, illetve megkérdezni, hogy mit gondol a honduraszi helyzetről. Múlt héten nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell, segítenie kell a honduraszi helyzet normalizálódását, és a kosztorikai elnököt támogatni kell minden esetre. A legfontosabb konkrét kérdés talán az, hogy a közép-amerikai országokkal megegyezésre törekszik az Európai Unió. Ezzel kapcsolatban vajon figyelembe kell -e venni a honduraszi helyzest, vagy pedig a szerdai határidő lesz a végső határidő, amikor tisztában láthatunk ebben a kérdésben? Köszönöm szépen, Franka képviselő betartotta a két percet, köszönjük. Szóda úr, parancsoljon, köszönöm szépen. Bírt miniszter úr nagyon sok uh, fontos kérdésre tért ki, de vissza szeretnék térni egy témára, amelyet uh, közvetlen módon már a plenáris ülésen feltettem a Balkán kapcsolatban. Kroát, illetve Horvátországgal kapcsolatban, illetve horvát-szlovén konfliktussal kapcsolatban szeretnének-e új kezdeményezéseket indítani, vagy pedig uh, szeretnének uh, a horvát elnökkel is egyeztetni a konfliktus megoldása érdekében. A vízumok kérdése nem önfelelős, ezért de tud nyilván a problémáról engem nem is a probléma megoldása érdekel, hanem az, hogy Boszniát is bevonjuk az ilyen típusú megállapodásokban Látja ön ennek az útját, illetve milyen lehetséges megoldásokat vél felvetni. Köszönöm szépen, Szóda képviselő. Egy kis időt takarítottunk meg, Kacsi képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, Bosznia és Hercegovina kérdésére térek vissza. Kaptam néhány segélykiáltó e-mailt, miszerint Bosznia nem kap vízummentességet jövő év január 1-től. Ők nagyon súlyos helyzetben vannak, és úgy érzik, hogy áldozatai ennek a helyzetnek annak idején az embargót kellett elszenvedniük a háború idején, illetve a katonai beszerzések kapcsán is kárt szenvedtek, illetve korlátozták a szabad mozgásukat, és úgy érzékelik, hogy a szerbeknek és a horvátoknak nincs szükségük a mosnyák államra, de tulajdonképpen szükségük van rá. Miniszter úr, én arra kérem önt, hogy segítse Boszniát, konkrét segítségnyújtás keretében, az ország adminisztrációjának nyújtsák a segítséget, annak érdekében, hogy előrelépést tehessenek, illetve megvalósulhasson az emberek szabad államlása. A szebrenicei mészárlás 15. évfordulója előtt erre a jövő évben kerül sor. A másik probléma Koszovó, Koszovó nem létező ország, nem csak, hogy elfeledkeztek róluk, hanem kitörölték őket a térképről. Én arra kérném önt, miniszter úr, hogy próbáljon meg egyensúlyt teremteni a nyugati Balkán térségében. Ha ezt nem sikerül megoldani, akkor a következményeket nem tudjuk már ellenőrzés alatt tartani. Köszönöm szépen, Kacsin képviselő. Lunacek kolléganőnek adom meg a szót, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Nagyra értékelem azt, hogy szánt időt a velünk való találkozóra, illetve beszámolt a javaslataikról. Nagyra értékelem azt is, hogy elmondta a svéd soros elnökség globális vezető szerepet szeretne betölteni az éghajlatváltozási kérdésben. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Remélem, hogy mindaz, amit hallottunk öntől, konkrét lépésekben valósul majd meg. Például az adaptációs alap létrehozása a fejlődő országok számára egy olyan alap lesz majd, eh, amely megfelelő pénzeszközökkel rendelkezik. Mi a helyzet ezzel az alappal? Ez lenne az első kérdésem. Az előttem szólók már utaltak a vízumkényszer megszüntetésére a balkáni térségben. Nagyon örülök annak, hogy Szerbia és Montenegró ebbe bekapcsolódhatnak, de Bosznia esetében nem áll fenn ez. Kollégáink akik megfigyelő misszión jártak Boszniában, kritizálták a helyzetet, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tanács megtegye mindazt, amire szükség van, illetve segítse Boszniát abban, hogy ők is vízummentességet kapjanak, illetve az év végéig a, azok a technikai jellegű intézkedések megvalósuljanak, amelyekre Boszniának szükség van ahhoz, hogy ezt megkaphassa, ne csak a szerbek és a horvátok kapják meg a vízummentességet. Az utolsó kérdésem Iránra vonatkozik. Augusztus közepén fogják Ahmadinejadot beiktatni, és nagyon remélem, hogy az Európai Unió és a tagország, az Európai Uniót és a tagországokat nem fogja senki magas szinten képviselni. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak igenis nyilvánvalóvá kell tennie, hogy ez a választás nem volt fair és csalás valósult meg. Mit terveznek ezen a téren tenni? Köszönöm szépen. Két percben Tenok képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Itt ülök hátul, ami a közel-keletet illeti illetve a cseh kezdeményezés, az izraeli kapcsolatok eh, erősítését. Ez visszaveszik majd a napi rendjükre, visszateszik-e? És hogyha vannak olyan javaslatok, amelyek a kapcsolatok eh, elhidegítésére irányulnak Izrael kapcsolatban, akkor ezek még Libanonban a Hezbollahot nemrégiben sikerült legyőzni, Afganisztán, Pakisztán és Indiát megemlítette ön, de Sri Lankát nem. Nagyon fontos az újraépítés, az újraépítés. Kína jelentős vákum szerepet tölt be. Hogyan tudja az Európai Unió a saját befolyását erősíteni? Az Európai Bizottságnak nagyon rossz hírneve alakult ki a Kolom- Kolombóban. Azt gondolom, hogy eh, a kormányainktól egy baráti közeledést várnak. Az ENSZ eh, eh, felügyeleti szerepét illetve meg szeretném kérdezni, van-e olyan jelzés arra vonatkozóan, hogy Ankara elismeri majd Ciprust?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 Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani Bért külügyminiszter úrnak, hogy eljött a mai ülésünkre. És röviden a bővítésre szeretnék utalni. Törökországgal kapcsolatban van felvetés, illetve kérdéseim. Cipruson Krisztofiász elnök és a török-ciprióta közösség között tárgyalások folynak, és az európai értékekről is szó esik. Én Ciprusról érkezem. ahol azt gondolom, hogy szükség van a különböző értékek kohéziójára. Egy általános, fontos célra van szükségünk szükségünk van a megoldásra eh, Cipruson, és eh, nem csak Európában szeretnénk szabadon utazni, hanem a szigeten is. Minden bizonyal érti azt, hogy mind a két politikai vezető számára a megoldás lehetőségei különböző külső behatásoktól függenek. A török eh, megszállás problémáját nem lehet megoldani, egyik vezető sem tudja ezt megoldani, és azt sem tudják megmondani, hogy mi történik, ami a kezességet illeti, hiszen azt gondolom, hogy idegen országoknak kell kezességet vállalniuk. 40 ezer török katona állomásozik a szigeten, a lakosság pedig 80 ezret tesz ki. Még Európában sincs ekkora biztonság. Tulajdonképpen Cipruson egy katona jut két polgára. Tehát még egyszer hangsúlyozni szeretném azt, hogy mi a megoldást támogatjuk, de Törökországot nem lehet felmenteni az alól, hogy aláírja az Ankarai jegyzőkönyvet, illetve a kikötők beengedjék a hajókat. Végezetül pedig, ami Palesztinát illeti Biltúr. Az Európai Uniónak itt sokkal konkrétabb lépéseket kell megragadnia. Köszönöm szépen. Grazie Giorgio. Con l'intervento dell'onorevole Plevkis. Plevris. Plevris. Chiedo. Köszönöm szépen. A miniszter úrnak adom meg a szót majd utána. Miniszter úr, szeretnék néhány kérdést feltenni a bővítéssel kapcsolatban. Ön beszélt arról, hogy a keleti bővítés hogy alakulhat. Ön a francia és a német kormány érveit hogyan értékeli? Ők azt mondják, hogy a Törökország soha nem kaphat teljes jogú tagságot, hanem privilegizált eh, partnerség képzelhető el velük. Ön mit gondol arról, hogy az Európai Unió határait automatikusan lehet-e bővíteni Iránig és Irakig? Illetve lehetne eh, ezt a képződményt Európai Uniónak nevezni még egyáltalán? Van-e lehetőség arra, hogy Törökországra nyomást gyakoroljunk? A bevándorlással kapcsolatban nem értettem egészen pontosan, amit ön mondott. Jelenleg nagyon sok illegális bevándorló érkezik Európába, és különösen a földközi tengeri országok fizetik meg ennek az árát. Az ön szempontjából illetve a kül- külkapcsolatok szempontjából az Európai Unió gyakorolhat-e nyomást azokra az országokra, amelyekből a bevándorlók érkeznek, és vissza szeretnék ismét térni Törökországra. Törökország tranzitország, az Európai Unió hatást gyakorolhat a Törökországra, annak érdekében, hogy a megfelelő tárgyalások megtörténjenek, illetve megfelelő megállapodásokat aláírják a bevándorlókkal, illetve menekültekkel kapcsolatban. Hogyha egy bizonyos szabályozást kigondolunk egy adott országgal kapcsolatban, akkor ezt meg is kell valósítani. Az Iránnal kapcsolatos viszony szintén nagyon fontos. Hondurasszal kapcsolatban az Euró- Európai Unió mit szeretne tenni, de a bevándorlás az legfontosabb kérdésem. Köszönöm. Ministro, naturalmente può disporre del tempo che vuole. Tisztelt az időnk pont, sikerült betartani nagyjából az időkereteket. Most megadnám a szót a miniszter úrnak, hogy válaszoljon a felvetésekre, de hogyha esetleg később további kérdések merülnek fel, akkor kérem, hogy ezeket ismét tömören tegyék fel. Erre is két percem van? Kérdezi a miniszter. Annál azért több, mondja az elnök. Igyekszem minden esetre majd tömören válaszolni, de azért lehetőleg minden kérdésre megpróbálok felelni. Első felvetés. A Lisszaboni szerződés alakulását kell megvárni a közös külpolitika változásainak kidolgozására. Meg kell várnunk, hogy mikor történik egyáltalán a ratifikálás. Külső választási megfigyelési szolgálat szerintem nagyon fontos, de egy csomó dolgot meg kell még oldani ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Alaposan át kell gondolni ezt a kérdést. Remélhetőleg, mire eljön az idő, hogy konkrét döntésekre kell jutnunk, addigra már intellektuálisan és politikailag minden el lesz készítve. Minden esetre minden tagállamban tiszteletben kell tartani a politikai folyamatokat, itt különösen ugye Írországra gondolok, úgyhogy várnunk kell. Minden esetre a kérdés ezért nem felejtődik el természetesen. Azután Honduras kérdése a plánysülésen röviden szóba került néhány napja, és úgy emlékszem, hogy ott azt mondtam, hogy Arias elnök úr új kísérletet tesz majd a hétvégén, és úgy gondolom, hogy ez bizonyára sikeres lesz. Nos, hát mostanra kiderült, hogy nem így volt. Így az Európai Unió mostani politikája egyébként tulajdonképpen nagyjából az, amit a múlt héten is mondtam, és ez a, ez a megfelelő hozzáállás támogatnunk kell. A közvetítés, a konfliktus megoldásának egyetlen helyes útja, hát az összes többi megoldás nagyon rossz. Folyik a, a párbeszéd a helyi lakossággal és az egyéb amerikai államokkal, igyekszünk megtalálni a módját, hogy Arias elnököt az Európai Unió pozitív módon támogathassa. Bízunk benne, hogy sikerrel jár. Ha nem, akkor kérdés, hogy mi lesz majd a, a helyzet, milyen kapcsolatunk lesz az országgal. Lehet, hogy itt súlyos döntéseket kell meghozni, de egyenlőre még annak a lehetőségeit keressük, hogy a közvetítést támogassuk. Érkezett több kérdés Iránnal kapcsolatban. Ha megengedik, akkor a részletekbe ezzel kapcsolatban nem mennék vele, nem mondanám el pontosan, hogy a népszavazásra, választásokkal, stb. kapcsolatban mi legyen a politika Iránban. Ebben az országban van egy bizonyos többpárti rendszer korlátozott mértékben, és azt gondolnám, hogy ezen, ezen korlátozott keretek között azért zajlik valamilyen vita azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi legyen a jelenlegi helyzettel. És hogy megvárjuk, hogy mi lesz ennek a vitának az eredménye, de hát Iránnak megvannak a maguk, maga vezetői, akik a saját legitimitásuk kérdésével foglalkoznak, vizsgálják azt, nem tudjuk, hogy milyen következtetésre jutnak, de nyilván a dolognak meg lesznek a maga hatásai. Mi az iráni népet kívánjuk támogatni és szövetségre lépni velük. Ez egy nagyon fontos ország, fiatalok komoly vágyakkal, tervekkel, mint mindenhol máshol, és az ő támogatásukat és az ő érdekeiket kell valamilyen módon kiegyensúlyozni az ellenük elkövetett erőszakkal és a, a rezsimmel. Természetesen az iráni vezetőkkel van diplomáciai kapcsolatunk, a külügyminiszterrel jó néhányszor beszéltem, még az utóbbi néhány hétben is. Például a konzulátusok kérdésében. Például letartóztattak rengeteg embert a brit konzulátusról, mindenok nélkül. Őket sikerült kiszabadítani, de ott van még egy francia hölgy, akit szintén teljesen indokolatlanul tartanak fogva az iráni hatóságok folyik velük, az irányhatóságokkal, minden szinten a, a párbeszéd igyekszünk ezt a francia hölgyet is kiszabadítani. Úgyhogy természetesen igenis kapcsolatban vagyunk, és kapcsolatban kell lennünk Iránnal ezen kérdések miatt, meg az atomkérdések és sok minden más miatt is. Úgyhogy igyekszünk ezeket a dialógusokat fenntartani, és közben párhuzamosan valamilyen más megoldás útjait is keresni. Érkezett több kérdés a Balkánról, Boszniával kapcsolatban illetve a vízum kérdéssel kapcsolatban, Horvátország és Szlovéniával kapcsolatban azt mondanám, egyébként több országnál is vannak akadályok, bár más jellegűek, tehát Horvátországgal és Szlovéniával kapcsolatban annyit mondanék el, ezt zárt körben már elmondtam, most egy kicsit nagyobb közönségnek is elmondom, elég nagy közönségnek, hogy túl messzire ment mind a két oldal. A Balkánon nagyon óvatosan kell mindig fogalmazni a peremeken vannak olyan emberek, akik mindent elisznek szó szerint, amit, amit hallanak, amiből aztán komoly következmények eredhetnek. Úgyhogy mind a két oldal vezetőit arra kérném, hogy higgadtabban, óvatosabban fogalmazzanak, és mindent alaposan gondoljanak át. Mind a két oldalnak az az érdeke, hogy ez a kérdés megoldódjon, és minél hamarabb, annál jobb természetesen Horvátországnak, annál jobb de mindannyiunknak érdeke az, hogy felgyorsítsuk, támogassuk a horvát csatlakozási folyamatot, hiszen Horvátország rendkívül fontos számunkra az egész régióval való kapcsolat szempontjából is. De természetesen ugyanez az Szlovéniára is, senki nem kívánja, hogy egy-egy balkáni ország elszigetelődjön. Bízunk tehát abban, hogyha alaposabban átgondolják ezeket a kérdéseket, akkor ők is okosabb megközelítéssel állnak majd az Európai Unióval kapcsolatos kérdések elé, hiszen az Európai Unió éppen erről szól. Kompromisszumokról, konstruktív megközelésekről. Boszniát többen említették, tudom, hogy itt sok úgymond politikai érdekektől vezérelt retorikai felszólás hangzik el, de hát a dolog nem új. Ezt pontosan tudtuk, hogy lesz itt kérdés, és lesz itt probléma, és ezt nekik is tudniuk kellett. Schwarzenberger, Bernhard Kirchnerrel egy egész napot töltöttünk Boszniáról szóló vitával, átbeszéltünk mindent az országgal kapcsolatban. Feszültöttük őket, hogy uraim, tegyenek valamit, igyekezzenek teljesíteni, mert rengeteg lépésre szükség van a vízumkötesség eltöréséhez. nem fogjuk visszafogni az egész Balkánt Bosznia lassúsága, tehetetlensége miatt, úgyhogy ha túl sokat szerencsétlenkednek, akkor elmegy mellettük az idő, elmegy a vonat. Tettek is valamit, de nem eleget. Steinberg úrral az államtitkár rejtessel egész napot beszélgettem át a boszniai helyzetről néhány héttel ezelőtt, két hete közöltem, hogy most már aztán Boszniának valóban lépnie kell a biometrikus útlevéllel kapcsolatban. Erről már régóta beszélnek, de most már meg kéne csinálni. Szavahihetőségre van szükség, nem csak az Európai Unió külügyminiszterei felé, mi nagyon rendes emberek vagyunk, sok mindenkivel kijövünk, de hát ott vannak a belügyminiszterek, akik szintén rendes emberek, de hát azért nem olyan toleránsak. Tudja mindenki, hogy mire, mire gondolok. Tehát ő feléjük is szavahihetővé kell tennie magát az országnak, és a nemzetközi közönség ellen felhozott vádaskodás az biztos, hogy haszontalan lesz, az, azzal csak maguknak ártanak. Nagyon bízom benne, hogy Bosznia vezetői tényleg összeszedik magukat, és a kétségbeesett e-mailekkel kapcsolatban, amelyeket egy felszóló említett, hogy ők áldozatok, igen, tudom, sajnos így van, annyit foglalkoztam Boszniával, hogy már második hazámnak tartom. A az ottani lakosság a politikai vezetőinek a, a tehetetlenségének az áldozata. 15 éve zajlik itt egy, egy szóbeli háború. Jobb lenne, hogyha végre a boszniai vezetők, a, a boszniai fiatalok érdekében megegyezésre törekednének. Nagyon sok boszniai fiatalt ismerek, pontosan tudom, hogy ők egyetértést és, és az ország érdekében végzett munkát várnak a vezetőiktől. Hogyha ezt sikerül megadni a boszniai népnek, és nekünk, akkor én leszek itt a legboldogabb ember, de amíg a, az előírásokat nem teljesíti az ország, addig sajnos nem engedhetünk. Azután ott van Koszovó, szintén nagyon érzékeny kérdés, óvatosan át kell vizsgálni, számomra nagyon fontos és nagyon jól ismerem. Itt vannak bizonyos jogi problémák, amelyeket meg kell oldani, de konstruktív hozzáállással azt gondolom ez megoldható. Azután a globális klímaváltozásbeli kérdés, átvegyük a vezető szerepet, stb. Ezt a miniszterelnök is hallhatta a plenáris ülésen nemrégiben. El vagyunk kötelezve a kérdés mellett, és ő is ugyanígy az következő néhány hónapban komoly lépések lesznek ebben az irányban, főleg, hogy az elnökség teljes messzessége kiáll a kérdés mellett. A svéd diplomácia nagyon erősen fog dolgozni a környezetvédelmi kérdéseken. Azután ott van Irán. Egy pár nap ezelőtt is felvetődött a kérdés, akkor sem adtam rá határozott választ, és most sem fogok. Nem vitatom egyébként a, a felszólaló hozzáállását, egyet tudok vele érteni. Aztán Tenok úr felvetett egy pár kérdést. Izrael kapcsolatban természetesen hasznos lenne egy, egy mélyebb, részletesebb párbeszéd a jövővel kapcsolatban mindenkivel, főleg amikor nézeteltérések vannak, már pedig Izrael jelenleg nagyon komoly nézeteltéréseink vannak. Úgyhogy párbeszédre van szükség, hát ha sikerül ezeket tisztázni. Elég intenzív dialógus párbeszéd zajlik jelenleg Izrael, például a, a telepek kérdésében, amelyre azt gondoljuk, hogy csak egy felelősségteljes megoldás van, aki békét akar a közel-keleten, annak ezt a megoldást kell követnie. Azután a gázövezettel kapcsolatban szintén nagyon határozott politikáink vannak. Az elszigetelés nem csak, hogy morálisan elfogadhatatlan, de egyszerűen nem is hasznos, csak árt az izraelieknek ez a politika. Bízunk benne, hogy sikerül megértetnünk velük ezt a, ezt a problémát, és ennek megfelelően módosítják a politikáikat, és akkor meglátjuk majd, hogy hova fejlődhet a, a viszonyunk a későbbiekben. A közeljövőben tendő politikai lépéseket nem látok egyébként lehetségesnek. Azután Sri Lankával kapcsolatban lehet, hogy a jövőben majd egészen megváltozik a helyzet, minden esetre a kolombai kormány a háború megnyerése után dicsőséges hangulatban van, úgyhogy nem igazán hajlamos hallgatni a nemzetközi közönségre. Ban Ki-moon ENSZ főtitkes ezt említette. És az ENSZ és a nemzetközi humanitárius szervezetek a táborokhoz kértek hozzáférést, de ezt pedig a kormány megtagadta sajnos. Azt gondolom azonban, hogy meg fogják látni, hogy a békét sokkal nehezebb megnyerni, mint a háborút. Bőven van még munkájuk. A háborút meg lehet nyerni a különböző országokból beimportált fegyverekkel. Úgyhogy egy-egy háborút megnyerni nem akkora feladat, de a békét biztosítani az sokkal nehezebb. A nemzetközi közösséggel biztos, hogy kapcsolatba kell lépni, és együtt kell majd működni az országnak előbb vagy utóbb. Azután érkezett kérdés Ciprusról. Annyit megjegyeznék, hogy az Európai Unió itt nem játszhat semmilyen szerepet. Nem irányíthatjuk mi a jelenleg Ciprussal kapcsolatban zajló folyamatokat. Ez Krisztofiasz elnöknek és Talat úrnak, a két közösség vezetőjének kell megbeszélnie. Le kell ülniük egymással és, és megegyezést találni. Én egyébként mind a két vezető elkötelezettségét lenyűgözőnek tartom, ismerve a, a helyzet hátterét és a történelmét, egyértelműnek látszik, hogy ők valóban meg akarják oldani ezt a kérdést. Vannak azonban nagyon komoly nehézségek. De más országok esetében hasonlóan nehéz problémákat sikerült már megoldani, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a kormányzási kérdéseket sikerül megbeszélniük, amik egyébként nehezek, akkor már nagyon valószínű, hogy az összes többi kérdés is megoldódik. De hát ez természetesen csak az én magánvéleményem a, a korábbi tapasztalatok alapján. Aztán utalt más problémákra és biztonságra és egyéb kérdésekre, hát ezek a legnehezebb problémák közé tartoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket majd a végére hagyják, és azt hiszem, hogy nem is lenne helyes, hogyha én határozott véleményt fogalmaznék meg ezen kérdések kapcsán. Mindenesetre párbeszédre van szükség. Azután a tanácsi döntések, amelyek a kereskedelemmel kapcsolatosak. Meg kell vizsgálnunk majd ezeket a, a tanácsi határozatokat, és ellenőrizni kell, hogy ezeket mi és a többi fél megfelelően betartja. Azután, ha megegyezés születik, mert pedig reméljük, hogy születik majd, akkor természetesen az Európai Unió azt támogatni fogja és segíteni fogja én magam meg vagyok ugyan győződve arról, hogy nagyon komoly gazdasági előnyökkel jár egy megegyezés mind a két közösség számára, de hát ezek a komoly gazdasági előnyök csak néhány év később jelentkeznek majd. Éppen ezért fontos, hogy mi segítsük majd a megegyezés után annak a fenntartását, de a megegyezés elérésében nem igen lehet szerepünk. Azután érkezett kérdés a bevándorlásról. Erről nem mondtam semmit, és ennek megvan a maga oka az, hogy volt egy informális ülés ebben a témában, az korábban említett egyéb miniszterekkel, belügy és igazságügyminiszterekkel, akik a bevándorlással foglalkoznak, Stockholmban tehát összegyűltek az érintett miniszterek, és megmondom őszintén, sejtelem sincs, hogy miről beszéltek, mert én a kaukázussal foglalkoztam éppen, úgyhogy sajnos nem tájékozottam erről a témáról, de októberben tanácsi ülés lesz majd a legutóbbi Európai Tanácsi Ülés munkájára építve, ami egyébként júniusban volt. Azt hiszem, hogy ezzel a legtöbb kérdésre sikerült válaszolnom. Köszönöm szépen, kérem a kollégákat, nézzék el, de most tényleg figyelnem kell a hozzászólások idejére. Másfél percre korlátozom a hozzászólások idejét, mert még mindig 30-an kértek szót. Brok úr az első. Elnök úr, tanácselnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni a bővítés további folyamatával kapcsolatosan. Elhangzott, hogy Izland benyújtotta a csatlakozási kérelmet, ennek különleges jelentősége van hogy ugye Izland már a gazdasági térség tagja, meg az aki nagy részét formálisan átvette, mint a belső piac része, és hát ez különbözik a többi bővítéstől, úgyhogy egészen más ez az európai gazdasági térséggel kapcsolatban már van számos tapasztalatuk. Nem lehetne ez egy erős ösztönző, hogy a keleti partnerség is ezen a multilaterális megközelítésen alapuljon, tehát hogy csak úgy lehet közelíteni, és ez nem jelentheti, majd ez nem kell, hogy a, a későbbi csatlakozási folyamattal feltétlenül kapcsolatba kerüljön, kapcsolatba kerülhet. Köszönöm szépen, Brock úr, és most Raucsek kollega következik. Másfél perc, szigorúan köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt héten Kanada néhány köztársaság a cseh ö, ország ellen bevezze, be akarja vezetni a, a vízumot. Mit tehet az elnökség a cseh köztársasággal együtt, hogy megőrizzük ezt a helyzetet, ahol most vízamentes a forgalom a két ország között, mármint Csehország és Kanada között. Most pedig köszönöm szépen, pap Horvátországról és azután Bosznia-Hercegovináról szeretnék beszélni. Azt mondta a beszédében, hogy Horvátország jól halad előre, pont. Hát a kollégák itt rákérdeztek a dologra. Azt hiszem, hogy az nem lehet, hogy egy külső határ amely semmiféle szerepet nem játszott Szlovénia felvételekor. Most ez belső határ lesz, és akkor ez akadályozza a csatlakozási tárgyalásokat. A szlovén-horvát határkérdést meg kell oldani, és ez egy elsődleges feladata kell, hogy legyen a tanács elnökségének. Gondoskodjon arról, hogy a két dolgot külön válasszuk. Az egyiket a bíróságnak kell eldönteni, a másikat pedig a csatlakozások során. Oda kell hatni, hogy ez így történjen, nem pedig várakozni, amíg a ketten megállapodnak, mert ez csak hergeli a kedélyeket mindkét mindkét oldalon. Boszniával kapcsolatban szeretném kiemelni, amit a kollégák mondtak a vízummentes forgalommal kapcsolatosan. Az a döntés, ami ugye most már megszületett, gyakorlatilag az etnikai megosztottságot becementezték, és hát gyakorlatilag ezt erősítjük. Tehát azért gondolom, hogy tényleg meg kell próbálni mindent megtenni annak érdekében, hogy segítsünk a bosznyákoknak. Nem lehet ugyanazokat a mércéket alkalmazni, mint Szerbia esetében, hanem itt valóban meg kell próbálni segíteni, segíteni, hogy hogy begyógyítsuk mindazt, ami tönkrement ebben az országban. Az etnikai együttélésre gondolok. A második kérdés. Ugye azt mondta, hogy a régi détoni struktúrát új brüsszeli struktúrákkal kell áthidalni. Magyarázza már meg, hogy mi ez. Köszönöm szépen, Pak asszony, és most pedig Köszönöm, elnök úr. Bíltorat ismét üdvözölném. Nagyon örülök, hogy ebben a bizottságban is tiszteletét teszi. Néhány nappal ezelőtt a svéd elnökség képviselői a plenáris ülésen sokat beszéltek a külpolitikáról. Ők is és ön is a hasonló témákról beszéltek, de most egyértelműbben beszélt az a közekelet témájáról, de azt gondolom, hogy helyesebb lenne, hogy a stratégiai kérdésekről többet hallanánk, főleg Latin Amerikáról. Konkrétan az érdekel engem, hogy önök politikai lendületet adnának-e a társadalmi szerződésekről szóló tárgyalásoknak, például a Márkoszin szóral kapcsolatban, illetve az andoki közösség folytatott tárgyalásoknak. Ez tehát az egyik kérdésem, a másik pedig a mediterrán nevezethez kötődik. Egyértelmű, hogy együttműködik az Európai Unió a földközi tenger vidékével a közel-kelet problémáinak megoldásában. Azt kérdezem tehát, hogy a Civilizációk Szövetsége milyen irányba haladhat önök szerint? Köszönöm, Gáler úr. Köszönöm szépen, elnök úr a bevezetőjében azt mondta, hogy a világ sok vonatkozásban veszélyesebb lesz, nőnek a feszültségek, és hát jobb a reakció helyett az, hogyha preventív módon próbálunk meg cselekedni, és a szomszédságpolitikának éppen ez a célja Ukrajnával kapcsolatosan a tanács határozatokat hozott, ugye néhány feladatot adott az ukránoknak, házi feladatot, amit el kell végezniük először, hogy egyáltalán gondolhassanak arra, hogy valahogy közeledhessenek az Európai Unióhoz. Június 18-án Szikorszki és Steinmeier külügyminiszter miniszterek Kievben jártak, és ezt világosá is tették ott a vezetésnek. Milyen célokat tűztek ki a következő hónapokra az EU-ukrán kapcsolatok vonatkozásában? Aztán azt is elmondta, hogy ambiciózusan akarnak a válságkezelésben előrelépni. Hát persze erre jól fel kell készülni, és azt kell alkalmazni, ami azt kell megvalósítani, ami politikailag ö, eldőlt. Ugye öt évvel ezelőtt ilyen battle groupokról döntöttünk, azonban azóta a mi különböző ESDP misszió során ez nem került bevetésre, és hát a Svédország volt az elnök a, ezen a területen, és nagyon pozitív volt a benyomás a munkával kapcsolatban. Németország és Nagy-Britannia Kongó esetében szintén jelen volt a kérdésem az, hogy a, az elnökségük idején ezt a koncepciót, tehát hogy ezeket a mm, csoportokat átdolgozzák, ezeket meg akarják tenni, ezt az átdolgozást, hogy aztán megfelelően bevethetőek legyenek szükség esetén. Köszönöm szépen, Gáler kollega, és most pedig a asszony, az Emberjogi ö, mm, Albizottság elnöke, és utána ismét miniszter úrnak adom meg a szót. Nagyon szeretnék gratulálni a tanácsnak az emberi jogi programjához. Néhány kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan. Összességében láthatóbbá akarják tenni az emberi jogok összefüggéseit a külkapcsolatokban. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan próbálják ezt megvalósítani? Hogyan tudják az emberi jogi párbeszéd profilját növelni úgy, hogy ez tényleg hatékony és hasznos konzekvenciákkal járjon. Gondolok itt mindenek előtt a Kínával, Oroszországgal folytatott tárgyalásokra. Azt is láttam, hogy egy nagyon érdekes területet említett, mégpedig az internetes megjelenés artikuláció kérdését. Az internet az egy olyan terület, ahol jól tükröződik az emberi jogok helyzete, a vélemény ott is el lehet nyomni. Végül pedig az emberi jog védők helyzete is nagyon különböző, sok esetben nagyon komoly emberi jogi sértésekre kerül sor. Gondoljunk Eszemirovával, akit nemrégiben öltek meg, és ez egy, egy szégyentelen gyilkosság volt fényes nappal. Hát a kérdésem az, hogy az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy segítsen az emberi jogi helyzeten, illetve az emberi, emberi jogok védőinek a helyzetén, hogy hogyan tudják életüket folytatni. Köszönöm szépen. És akkor ez volt a második forduló, és most pedig még egy kollega, és utána a miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Ön a bevezetőjében említette, hogy milyen eszközökkel rendelkezik az Unió, és én azt hiszem elmondhatom, hogy gyakorlatilag azt az általános gondolatot képviselte, hogy ugye nagyon fontos kérdésekről van szó, a lakosság demográfiai robbanás miatt vannak politikai, gazdasági, energiapolitikai vetületek is. És az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy a mediterrániai kezdeményezés nem halad úgy előre, ahogyan szeretnénk. A kérdésem az, hogy a költségvetés szempontjából történt valami az elmúlt üléseken, vagy még továbbra is ott vagyunk a, a homokban, ugyan itt, itt, itt nem csak az Izrael-Palesztin konfliktusról van szó, az túlságosan rövidlátó lenne, hanem gondol-e az elnökség alatt arra egy fontos kezdeményezésre, hogy ez a folyamat ö, ismét ö, lábra kapjon, illetve kelljen. Köszönöm. Bilt miniszter úr szó. Köszönöm szépen a kérdéseket. Kezdem az emberi jogokkal talán, mert ez prioritás nem csak a svéd elnökség számára, hanem az Európai Unió számára. És azt hiszem, ha különböző intézkedéseket hozhatunk, hogy javítsuk az unió kiállását az emberi jogokért, az jó. És támogatom a parlamentet minden ilyen jellegű kezdeményezésében, és nem mondanám azt, hogy nincs egyetértés a miniszterek között, de azért vannak különböző ö, hozzáállások, és a parlamentnek különleges felelőssége van, hogy előbbre vigye ezt az ügyet, és ördömmel veszek minden bátorítást, támogatást a parlament részéről ebben a kérdésben. Sok ö, összefüggése van ennek persze. Az internet az egy új frontvonal a békért folytatott harcban. Ugye az internet azok számára is fontos, akik korlátozni akarják a szabadságot. És hát ugye ezzel eddig nem foglalkozott a klasszikus ember jogi politika mindeddig. Ezt meg kell tenni. Ugye már hallottuk hangunkat Kazaksztán esetében, azzal kapcsolatban, hogy milyen jogszabályt fogadtak el, amely igenis korlátozza az internetes szabadságot. Tegnap voltam Bakuban, ahol két blogger került vád alá, és hát nagyon sokan érintettek ebben az ügyben. Foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És ez egy új frontvonal a szabadságért folytatott harcban, és az Európai Uniónak aktívan fel kell lépni ezen a frontvonalon is, és hozzá kell járulnunk a megoldáshoz. Ugyanez vonatkozik az emberi jogi harcosok védelmére a különböző országokban. Persze ezt egyénenként kell vizsgálni. Latin Amerika említettem már a bevezetőmben, ugye Afrika még rosszabb a helyzet, számos kérdéssel konfrontálódunk ott, persze az idő korlátozott, ugye az első csúcs, amire sor kerül Brazíliában. Brazília nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, nem csak az éghajlatváltozás és energiapolitika vonatkozásában, számos más kérdésben, és Honduras és ott van a kérdések között, amelyet meg fogunk vitatni majd a latin-amerikai térséggel. És nagyon komolyan próbálunk szabadkereskedelmi egyezményeket elérni az utolsó itt vonások történnek Dél-Koreával, aztán az Andean közösséggel kapcsolatban, a Mercosurral, és Hát ott van a közép-amerikai kérdés, ez egy kicsit a levegőben lóg, előbbre kell lépni ezzel kapcsolatban, és hát ez erősítheti kapcsolatainkat a feltörekvő országokkal. Latin Amerikában. Visszatérve Boszniára, hát hadd hangsúlyozom azt, hogy itt nem csak a Nyugat-Balkánra kell gondolni, hanem ugye mondtam már, Balkuban jártam tegnap, és az egy másik ország, de ugyanúgy a keleti partnerség keretébe tartozik és most már több a repülő Bakó és Moszkva között, mint a szovjet időkben. Miért? Hát mert vízummentes a forgalom. Ugye, ha a fiatalok látni akarják a világot, akkor el tudnak menni oda, meg Törökországba, csak nem mehetnek az Európai Unióba. A grúzok, ugye ők azt akarják, hogy könnyebb legyen a vízum helyzet, és hát reménykednek. Az ukránok is akarják ezt? Hát fogadok, hogy igen. Na most ez egy nehéz kérdés ám, nehéz, mert én szeretném a amennyire csak lehet, és amennyire elképzelhető. Hiszek abban, hogy ez egy hajtóerő, egy jó erő, hogyha az emberek találkozhatnak, ismerkedhetnek egymással, ez csak jótékony hatással lesz. De hát azért otthon is helyt kell állni, és hogyha más orientáció emberek, ugye nem, most nem csak a belügyminiszterek <laughs> helyzetére gondolok, a bűnözésre, embercsempészetre, bármire, szóval azért ez, ez nem csak ez, ez a politikai visszalépést is jelenthet sok országban, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz itt balanszírozni, ugye nyitni akarunk a határokon, amennyire csak lehet, olyan sok ember számára, amint lehet, de azért azt is látni kell, hogy ennek más összefüggései vannak, amelyeket ugyanúgy kezelni kell. A bűnözés elleni harc, az embercsempészet, kábítószercsempészet, nők, gyerekkereskedelem, tehát azért az eszköz ugye az útlevelek, az azonosság kapcsán tudjuk ezt szabályozni. Persze előre akarunk lépni mindenkivel, akivel csak lehet, de hát azért bizonyos politikai kritériumokat teljesíteni kell. A nyugati Balkán az prioritás, persze, de hát van ott, ahol egyszerűbb mondjuk Oroszország számára, mint mondjuk Grúzia számára a kérdés. Tehát tudunk változtatni mindezen? Ugye hát ezek kérdések, és hát remélem, hogy a parlament is foglalkozni fog majd ezekkel a bizottságokban, ahol ez terítéken van. Segítünk persze a bosnyákoknak, és már segítettünk is sokat, és folytatni is fogjuk, de hát azért ehhez az kell, hogy bizonyos döntések ott is megszülessenek. Tehát ugye visszatekintés, tekintés, ugye Dayton meg Brüsszel, ugye most már én is, én voltam az, aki annak idején létrehozta azt az irodát Boszniában, segíteni kell, hogy a Daytoni béke folyamatot megvalósulhasson, ez fontos Boszniában, de hát ez meghatározó. De hát a Dayton most már nem elég Boszniának, a Dayton az a kezdet volt, és az európai integrációs folyamat az sokkal fontosabb és sokkal többet követel. Ha megnézik a Daytoni békeegyezmény rendelkezéseit és a negyedik számú mellékletet, akkor ha ezt összehasonlítjuk az Európai Unió akiával, akkor az aki az nyilvánvalóan sokkal inkább lehet az előrevívő erő Boszniában, a Dayton, az gyerekjáték ahhoz képest, ha megnézzük, hogy mit jelent az aki megvalósítása. Ezért tehát itt fontos, hogy megtörténjen az átalakulás a csupán détonorientált struktúráktól egy olyan irányba, ami valóban előbbre viheti a tagsági perspektíva ügyét, ez sokkal többet követel, de ugyanakkor sokkal inkább stabilitás orientált Bosznia számára. A bosznyák hatóságokkal kell ezt persze megvitatni, meg amerikai barátainkkal, és hát a nemzetközi barátokkal, Törökországgal, Oroszországgal. Végül pedig volt egy kérdés Izlanddal kapcsolatosan és az európai gazdasági térséggel kapcsolatban. Persze, tudom én ezt, ugye Svédország, amikor annak idején csatlakozott, benyújtott a csatlakozási kérelmét, Svédország is tagja volt az EGT-nek. Az EGT tagság után azért, amikor elkezdtünk tárgyalni annak idején a tagságról, és a legtöbb rész azzal telt el, hogy Maastricht ugye akkor volt megvalósulóban az EGT, tehát egy nagyon fontos kérdés, és ez a zömét viszi az Akinek és a csatlakozási tárgyalásoknak, és ez megvan, ez letudható. Norvégia elintézte ezt, Liechtenstein is elintézte ezt, mert ők is ugye az EGT-ben benne vannak. Tehát gyakorlatilag, ha ők jelentkeznek, akkor ez azt jelenti, hogy már egy jelentős részét az akinek átvették, de azért az öme a tárgyalások azért megvan. Tehát ugye Ausztria, Svédország, Finország is előbb voltak EGT tagok, utána jelentkeztek Norvégia, most még ott van Ír, Izland, és hát ugye Liechtenstein a harmadik tag, meg Svájc. Tehát ennek van ilyen vetülete mi a perspektíva mások számára? Hát én szeretem a víziókat, a jövőbeli elképzeléseket, gondolkozok ezen, csak nagyon nagy utat kell megtenni jelenleg. Arról ö, tárgyalunk, hogy egy elmélyült szabadkereskedelmi egyezmény jön létre például Ukrajnával. Ha nagyon sok baj van ott az ukrán belpolitikában, majdnem, majdnem mindig úgy látszik, ezt szeretik. Tehát a társulási ö, ő egyezmény, meg egy ilyen mély szabadkereskedelmi egyezmény talán elérhető az év végéig, ha optimisták vagyunk. Ez nagyon nagy input az ország számára, és hát akkor haladhatunk előre talán Grúziával kapcsolatban és másokkal is, és hát lehet, hogy ez egy ugyanilyen térség kialakítását teszi majd egyszer lehetővé, de Ez nem azt jelenti, hogy meg akarjuk akadályozni a tagságot, az egy másik kérdés, majd később, hanem éppen, hogy előre akarjuk segíteni a folyamatot, csak látni kell, hogy itt a szép sorjába kell haladni, mindig azt kell megcsinálni, amire éppen szükség van. Úgyhogy én a kislépéseknek is örülök. Legyen meg ez a szabadkereskedelmi ő, térség, és majd aztán meglátjuk. Köszönöm szépen, miniszter úr. És most pedig ö, azt szeretném kérni, hogy tényleg tartsák be a hozzászólási időt, amit jeleztem. Kuken úr, köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok, miniszter úr, örülök, hogy itt láthatom körünkben. Nagy örömmel láttam hogy a bővítés folytatódik, és hogy ez magában foglalja, ez ott van a svéd elnökség prioritásai között, és én azt gondolom, hogy a személyes aspektus is fontos, az ön személye, miniszter úr, az ön tapasztalatai a Balkánnal kapcsolatban hosszú időn keresztül, de ne legyen szerény, nem érdemes, és nincs is rá szükség. Én azt hiszem, hogy a svéd elnökség az ön személyében és a jelenlegi helyzetet tekintve a Nyugat-Balkán országaiban, ez nagyon összeegyezhető, nagyon jól társul egymáshoz. Ugye az európai perspektíva a legerősebb incentíva, a legerősebb ösztönző erő lehet a térség országai számára, és ezt ön tudja leginkább hasznosítani. Megjegyzése van ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, Kukán úr, és most pedig az alelnök úr kapja meg a szót. Miniszter úr, tegnap talán a televízióban is látta azokat a képeket, amelyek egy nagy katonai parádét mutattak Törökországban. Ez volt az évfordulója Ciprus megszállásának, és ez most nem 20 éve, hanem 35 éve tart. 35 éve ez a helyzet, hogy egy része a szigetnek, majd nem a fele, mm, egy olyan államról van szó, mely már az unió tagja, egyszerűen ö, ö, ö, megszállás alatt áll. Hát mit gondol ezekről az ünnepélyes aktusokról Ankarában? Nem ellentmondásos ez egy kicsit, hogy ugye egyrészt próbálnak csatlakozni, megvan a csatlakozási kérelem, és hát egy ország lehet jelölt ország, és ezzel egyidejűleg dicsőítheti azt a tényt, hogy egy államot megszállt. Köszönöm szépen, és most pedig a Pascudas úré a szó, másik a alelnöké. Mikrofont kérjük bekapcsolni, mert így bizony nem érthető. Hogyha sikert akarunk Afganisztánban, meg hogy mi lesz ott, ha majd kimegyünk, és ha a civil komponens fontosabbnak tartjuk, mint a katonai, akkor elképzelhető, hogy egy olyan kezdeményezésre kerül sor, hogy még koheresebb legyenek a, a, az intézményépítés lépései Afganisztánban. Köszönöm szépen, alelnök úr, és akkor Váldere kollégáé a szó. Köszönöm szépen. Én a balti stratégiáról szeretnék kérdezni, meg az orosz irányultságról és azokról a tervekről, hogy mit próbálnak, hogyan próbálják elérni ezt a hat pontot Grúziában. Rövid kérdés a közeljövőre vonatkozva. Bizonyára tudja, hogy egy évvel ezelőtt az Európai Parlament felhívta a nemzeti parlamenteket, hogy augusztus 23-a legyen az a nap, amelyen megemlékeznek a sztálinizmus és a nácizmus áldozatairól néhány tagállam parlamentje már ezt a napot bevezette, és azt szeretném kérdezni, hogy Svédország hol áll ezzel az ügyel, és hogyan próbálják meg bátorítani a kollégákat a tanácsban, hogy ezt a napot, ezt a közös emléknapot bevezessék ez egy nagyon szomorú nap, és hát hamarosan közeledik a Hitler-Stalin paktum 70. évfordulójával. Köszönöm szépen. Mauro úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Miniszter úr. mi történik Cipruson, Törökországban? Ezt a kollégák egyébként már említették. Algéria egy olyan ország, amely Irakhoz hasonlóan harcot ö, folytat, sok Líbiában, Lebanon, Libanonban is vannak olyan jelenségek, amelyek hatással lehetnek a mediterrán térség egész megjelenésére. Innen a kérdés, hogy az Európai Unió stratégiája létezik-e, hogy hogyan alakítsa ezt az Euró-Mediterrán képet, imást? Nem lenne jobb ezeket a problémákat egy regionális logika keretében kezelni, és ez a regionális logikai rendszer lenne az igazi kihívás Európa jövője számára is. Számos lépésre sor került már a kelet vonatkozásában, csak nem konzisztensek ezek a lépések, és ez talán délre is alkalmazható. És most Gáler kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, támogatjuk a, azokat a prioritásokat, amelyeket ön elmondott. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, az Európai Unió ugye globális szerepet kell, hogy kapjon. Mit gondol ön arról, mit kell csinálni, milyen intézkedésekkel lehet javítani az Unió válságmenedzselő kapacitását a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban? azt gondolom, hogy ma az helyén való, hogy ez a figyelmünk középpontjában áll, a bosznia-hercegovinai helyzetre gondolok. A probléma az, hogy mi az Európai Unió gyakorlatilag az etnikai megosztást támogatjuk implicit módon Boszniában, és ez egy probléma, érezzük mindannyian, meg is akarjuk akadályozni és nem szabad bátorítani a szerb és a horvát lakosságot Boszniában arra, hogy elmenjenek Belgrádba, meg Zágrába, hogy megkapják az útlevelet, amely egyben belépést biztosít az Unióba. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy új utakat találjunk, hogyan tudunk segíteni a szarajevói kormánynak abban, hogy a benchmarkot elérje, hogy teljesítse a feltételeket. És van egy javaslatom is, elnök úr, hívjuk meg a külön megbízottat, Valentin Inszkót, mi hamarabb, hogy tapasztalatcserét folytassunk vele itt a bizottságban arról, hogy melyek lehetnek azok az intézkedések részünkről, az unió részéről, hogy javítsuk az ottani helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gáler úr. A további kollégákat kérem arra, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Janakó asszony sajnos mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a soros elnökség programját illeti, rendkívül jónak tartom az önök programját, a védelemről és a biztonságról beszélnek, illetve a harmadik országok eh, biztonságáról is szó esik. Különös figyelmet szentelnek az éghajlati változásoknak, és önök ezt hangsúlyozták eh, több fórumon is. Mit tudna mondani a védelem és biztonság eh, kérdéséről annak érdekében, hogy az Európai Uniónak egy világosabb, koherensebb álláspontja legyen, különösen ami a válsággal való megküzdést illeti? Mik az elképzelések, elképzelések az európai biztonság kérdéseiről? Köszönöm szépen! Ágál úrnak adom meg a szót a liberálisok képviseletében. Miniszter úr, tudom, hogy ön energiaügyi szakértő is, és biztos vagyok abban, hogy ön jó munkát fog végezni. Azt gondolom, hogy jelenleg szörnyű lehet a gázai övezetben élni, illetve egy olyan területen élni, aminek a palesztin államot kéne alkotnia. Azt gondolom, hogy újjá kell építenünk ezt a térséget, és fontos, hogy hihető, szavahihető európai politikát alakítsunk ki a közel-kelettel kapcsolatban. Ami a szlovén-horvát határvitát illeti, én arra sürgetném önt, hogy ön folytassa azt a munkát, amit Olirén elkezdett. Azt gondolom, hogy ő jó úton indult el, kompromisszumra van szükség mind a két oldal részéről. Azt gondolom, hogy a kompromisszum sajnos ritkán fordul elő ezen a területen, de remélem, hogy ezt gyakran fogja ön használni, mint módszert. Köszönöm. Köszönöm szépen. asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Bírt úr. Az első kérdésem. A partnerségi és egy, együttműködési megállapodás vonatkozik eh, Líbiával kapcsolatban. Állítólag ezt még az önök elnökség alatt aláírják. Líbia nem tartozik sem a barcelonai folyamathoz, sem az európai szomszédsági politikához. Az emberi jogok kérdése és a demokrácia nagyon problematikus területek ebben az országban, amit Ciprus, Törökországot és az Európai Uniót érti. Ön azt mondja, hogy ön támogatja, és ezzel nagyon optimista elképzelést képvisel, hogy a két elnök Cipruson megállapodásra jut. Ön mivel igyekszik ezt támogatni? A tanácsi másik ígéretet is tett, a e, török e, kikötők és repülőterek e, hozzáférésével kapcsolatban. Az önállóságnak valószínűleg döntéseket kell hoznia majd ezzel kapcsolatban. Mik ezek a döntések? Köszönöm szépen, Flótre asszony. A miniszter úrnak adom meg a szót. Az utolsó kérdésekre adnék először választ. Jeleztem már korábban, hogy soros elnökségként a korábbi tanácsi döntésekhez fogunk illeszkedni, nem csak egy, hanem több döntés is született, amelyek fontosak. Ezeket nem kell feltétlenül összekapcsolni, de kontextusban kell látni őket. Meg fogjuk vizsgálni az összes fontos tanácsi végkövetkeztetést, illetve megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk még a megvalósítás érdekében, különösen ami a ciprusi problémát illeti. Ciprussal kapcsolatban felmerült a tagország megszállása című probléma. 1974-ben a Junta Essence vezetője volt, és azt gondolom, hogy ez lehet, hogy talán nem annyira diplomatikus kijelentés, de ez egy szörnyű grémium volt. Ez a szervezet számos olyan akciót indított, amely súlyosan érintette Ciprust, és tudjuk, hogy őket soha nem engedtük volna be az Európai Unióba. Nagyon sokan közülünk azt remélték, hogy 2004-ben, amikor Ciprus csatlakozott az Európai Unióhoz, addigra sikerül megoldani a problémát. Erre nem került sor, és ezzel az 1960-as, 1974-es és a 2004-es események hozománya. De a teljes hagyatékkal kell úgymond foglalkoznunk, ne a múltbéli háborúkat igyekezzünk megvívni, hanem tekintsünk a jövőbe. A két ciprusi vezető európai eltökéltek, és azt gondolom, hogy igyekeznek a múltbéli problémákat megoldani. Reméljük, hogy ők ebben sikerrel járnak, és az Európai Uniónak támogatnia kell ezt a folyamatot, de a folyamaton kívül helyezkedik nem csak a sziget eh, számára, hanem a térség számára is fontos a megoldás. És az európai ideák eh, megtalálása nagyon fontos szintén. És Isten tudja, hogy eh, Európa hány más részén vannak még olyan problémák, amelyek a múltból adódnak. Ami a közel-keletet illeti, teljes mértékben osztom ezt az elképzelést, hogy itt is segítséget kell nyújtanunk. Az egyik olyan jó dolog, amivel rendelkezünk, Nem tudom, hogy mi beszélünk-e amerikaiul, vagy az amerikaiak európaiul ebben a térségben, de azt gondolom, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük. Az új USA kormányjal számos kérdésben már párbeszédet folytattunk, és a béke folyamattal kapcsolatos kezdeményezésékhez csatlakoztunk. Ami a palesztin területeket illeti, politikai és gazdasági szempontból is ezek közül néhányan problematikus kérdések a jövő év januárjában legkésőbb választások lesznek Palesztinában, és ennek végkimenetele nagyon fontos. És tetszik vagy nem tetszik, a majd megválasztandó erőknek kell engedelmeskedni remélhetőleg a béka folyamatot a választásokig is sikerül erősíteni, hiszen ennek a béka folyamatnak hatása lehet a választásokra is. Mi ezzel eh, az európai oldalon is tisztában vagyunk, és azt gondolom, hogy Washingtonban is tisztában vannak mindezzel. Nézzük meg, hogy eh, tudunk -e együtt dolgozni. Libanonban is jelentős előrelépésekre került sor, párbeszédet folytatunk Szíriával, számos kérdés van napirend, napirenden. Az izraeli eh, eh, palesztin kérdés pedig továbbra is eh, nyitva maradt. A vízum kérdése, illetve Csehország, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság véleményét is meg kell várnunk, különböző egyéb más ügyek is vannak még, amelyek nyitva állnak. Azt gondolom, hogy a legjobb módja a jobb válságmenedzsment megvalósítására a Lisszaboni szerződés elfogadása lehet, nem a teljes válasz természetesen, de a csehekkel megnéztük a kérdéseket, és igenis szükség van az európai megoldásokra, illetve Európának rá szüksége van a világnak. És mindenkinek szüksége van erősoros elnökségekre. Ilyen szempontból a saját sikereink áldozatai vagyunk. És jobb, hogyha jó lenne erősíteni a közös intézményeket. Fontosnak tartom, hogy az összes kérdésre megoldást találjunk, amelyek elhangoztak itt, a diplomácia segítségnyújtás, a védelem erősítése mind fontos kérdések. A védelmi miniszterekkel kell ezt megbeszélnem, ez az ő asztalukra tartozik. Nem tudom, hogy vannak-e közös csapatok. Lehet, hogy ez egy kicsit kevésbé diplomatikus. Voltunk egy olyan helyzetben, ahol erre szükség lett volna, és ezeket a csapatokat meg kell vizsgálnunk. De ha megnézzük a helyszínen a valóságot, akkor ezek nem tükrözik a brüsszeli dokumentumok helyzetét. Ezek az egységek, a hatoló egységek bizonyos eszközöket jelentenek, költséges eszközöket. Nem gondolom, hogy erről túl sokat kéne panaszkodnunk. És nem használtuk az ehhez szükséges alapokat már régóta tehát a tény az, hogy ezt az eszközt nem használtuk, meg nem indok arra, hogy e, ne vegyünk tudomást a létezéséről. Reméljük, hogy nem jön el annak az ideje, hogy ezeket be kéne vetni, de fontos, hogy e, ezeket a csapatokat mozgósítani lehessen tíz napon belül, és azt gondolom, hogy ez azon is múlik majd, hogy Brüsszelben mennyire kreatív intézményekkel rendelkezünk, ami az átfogó mediterrán stratégiát illeti. Ez a mediterrán unió asztalára tartozik. Én támogatom a mediterrán unió a Mediterrán Uniót, tudom, hogy ezzel kapcsolatban vannak nehézségek, van azonban egy filozófiai jellegű kérdés, és ugyanez vonatkozik a kereti partnerségre is egyébként. Ez az Európai Unió és az adott térség közötti partnerséget érinti. Brüsszel és a 27 tagország kapcsolatát az adott térségekkel. Éppen ezért az Európai Unió egy plusz értéket teremt, nem csak a mediterrán térség országairól van szó, hanem az Európai Unió tagországairól. A keleti partnerség nem két országnak köszönhetően jött létre, hanem az Európai Unió az intéz és az intézmények, illetve a partnerséghez tartozó országok közötti kapcsolatot jelentni. És ennek vannak intézményi implikációi. Azt gondolom, hogy távon egy átváltoztató jellegű hatása is lehet ennek, ezeknek a partnerségeknek az adott térségekben, és mi ezekre törekszünk ami augusztus 23-át illeti, illetve a svéd parlamentet, erre a kérdésre nem tudom a választ. Nem biztos azonban. Azt gondolom, hogy az a probléma, hogy a svéd parlament hosszú nyári szünetre távozott, de azt gondolom, hogy ez eh, nem akadályozhatja meg teljes mértékben a döntést. Lesznek fontos időpontok az elkövetkezendő hónapokban. Mint említettem, fontos a jövőben nézni, de néha jó emlékezni a múltra is. Szeptember 1 és egy fontos dátum augusztus 23-a mellett, november 9-e és november 17-e is, és eh, fontos a múltra is visszagondolni, illetve a múltbéli események hatásairól is elgondolkodni. Afganisztán, illetve Pak- Pakisztán a bizottságot és a e, tanácsot e, megkértük arra, hogy a szeptemberi ülésen a külügyminiszterek találkozzanak. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen politikai és e, egyéb intézkedéseket valósíthatunk meg Afganisztánban. De fontos megnyernünk a békét, hiszen csak a béke jelenthet hosszú távú stabilitást Afganisztánban. És fontos, hogy az Európai Unió megfelelő erőfeszítéseket tegyen. Tudjuk, hogy nehézségek merültek fel a rendőrség mobilizálásával kapcsolatban, de fontos, hogy a cél megvalósítására törekedjünk. Kukán úr a európai perspektívát említette, én ezt teljes mértékkel e, támogatom az európai perspektíva hatása a Dél-Kaukázusban, Ukrajnában és más út is megnyilvánulhat. Hát ön azt gondolom, hogy egy álom e, megtestesítője, és azt gondolom, hogy ennek az álomnak igenis ereje van, amely a társadalmat át tudja alakítani. Ha ezt az álmot elveszítjük, akkor a rémálmok veszik át a hatalmat. Tehát fontos, hogy az európai perspektívát megtartsuk az említett térségek számára, és dél-kelet-európa, illetve Ázsia számára. Köszönöm szépen elismerő szavait is. Abbiamo ancora in nota una decina di interventi. Köszönöm, miniszter úr. Még mindig kértek szót jó néhányan, azt hiszem nagyjából tizen, de már most is el vagyunk csúszva az időrendben, úgyhogy nagyon rövid kérdéseket kérnék szépen 30 másodpercben. Köszönöm elnök úr és miniszter úr. Először is engedje meg, hogy kifejezzem, mennyire nagyra értékelem önt, a, főleg a keleti partnerséggel kapcsolatban. Ezen kívül azonban Fejrországi emberi jogi sértésekre felhívnám a figyelmét, amely szomszédos ország és partnerségi megalapodás van velük. Talán tudja, hogy 11 tavalyi békés tüntetőt, demonstrálót szabadság korlátozásra ítéltek, úgymond, és az egyik kapott egy egyéves börtönbüntetést is. Ráadásul van még három másik demonstráló, akik most várják a perüket, addig is fogságban tartják őket. Úgyhogy azt kérném öntől mindenképpen, hogy a Fehér az zajló tárgyalásokat a foglyokkal, illetve az emberi jogokkal kapcsolatban mindenképpen a legfontosabb ügyek közé sorolja. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Madame de Keizer a következő felszólalunk, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nos, Vilt úr talán nem lehetett sokat tenni most a közel-keleten, de azért van ilyen lehetőségünk. Az imént megemlítette például Szíriát, ami nagyon fontos a Libanonnal kapcsolatos viszonyunk tekintetében. Aztán ott van Irán és Palesztina, amelyekre szintén befolyással lehet. Sárközi elnök úr is említette ezt, a cseh elnökség is foglalkozott ezzel a libiai lehetőséggel. Önnek vannak ilyen irányú tervei, például a szeptember 4-i ülés kapcsán? Köszönjük Van de Kejzer asszonynak. Pontszárkosz úr a következő, és 30 másodperce van. Sajnos nem értettem a történelmi utalásait a görög diktatúrára vonatkozóan. Nem gondolom, hogy ezzel igazolni lehetne a 35 éve tartó illegális megszállást Ciprus török részén. Azt gondolom, hogy ezt jobban is megmagyarázhatta volna. Kérem Önt arra, hogy a következő fellépéseikor erre egy kicsit jobban figyeljen oda. és nem jó a negatív üzenet Törökország számára sem. Nem jó, azt mondjuk nekik, hogy nem létezhet számukra teljes jogú tagság. Nem lehetünk elnézőek Törökországgal szemben a hiányosságok miatt. E Nos, elnök úr, köszönöm a szót. Én azt kérdezném meg, hogy mit gondolnak a Lisszaboni szerződésről a Német Alkotmánybíróság nemrégiben behozott ítélete kapcsán, illetve természetesen ott van még az ír népszavazás. A szerződés kapcsolatban nincsenek probléma az esetleges további bővítés kapcsán. Megértem azt az érvelést, hogy mondjuk a szerződésben megvizsgálva az intézményeket nem kellene a bővítést olyan kérdésnek tekinteni, amit bizonyos értelemben több problémát okoz, mint amennyit megold jelenleg. Nem lenne esetleg jobb gondolat az esetleges további keleti bővítés előtt egy kis időre megállni és várni. Az elnök úr köszönje a felszólalást, van Paunen úr az ALDE csoport képviseletében, tessék. Sokat beszéltek itt Ciprusról, ciprusiak is egyebek között, de ezzel kapcsolatban feltennék egy kérdést. Ott az ankarai megegyezés, a ilyen egyezmény a szerződésekről is létezik, ugye, amely azt jelenti, hogy az aláírt szerződéseket ratifikálni és alkalmazni kell. A svéd elnökség alatt hogyan igyekeznek majd előmozdítani azt, hogy az ankarai egyezményt valóban alkalmazza Törökország is? Köszönöm. Köszönöm szépen. Maszkut azt mondja, következő felszólalunk. Köszönöm, elnök úr. Rövid kérdést itt intéznék a miniszter úrhoz. Először is Törökországgal kapcsolatban, tekintve, hogy a munka az év végéig tart, majd nem tudhatjuk, hogy a ciprusi két közösség vezetője miről egyezik meg, majd ha lesz megegyezés. Az Európai Unió ennek megfelelően akkor egyenlőre csak vár. Talán lépéseket kell tenni Törökországgal kapcsolatban. Azután a második kérdésem Hondurasra vonatkozik. Több intézkedést is, is megpróbálkoztunk Honduras kapcsán, de teljesen sikertelenül. Az a kérdésem, hogy milyen messzire hajlandó elmenni az Európai Unió. Köszönöm, Lachmider asszony. Német miért úr ön hangsúlyozta azt, hogy hogy az emberi jogokat jobban a középpontba szeretné helyezni. Mit támogatjuk önt ebben, hiszen azt gondolom, hogy az Európai Unió szava hihetősége, ami az emberi jogok megvédését illeti, csorbát szenvedett, a terrorizmus elleni küzdelemre is vonatkozik ez. Az Európai Unió területén is tört, folytatták a terrorizmus elleni küzdelmet. Fontos, hogy a hibákból tanuljunk, és az USA kormány is tanuljon a korábbi hibákból. A svéd soros elnökség mit tervez megvalósítani annak érdekében, hogy az európai tagországok is felelősséget vállaljanak a, a, a terrorizmus elleni küzdelem keretében történt emberi jogi sértésekért. Köszönöm, Pródi úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Az én kérdésem a globális felmelegedéshez kötődik, illetve ahhoz, hogy milyen reakció érkezhet a G8-G18 ülés negatív eredményeire nem született megállapodás a klímaváltozás visszaszorítását, csökkentését szorító célzó intézmény, intézkedésekről. Nincsen egyenlőségi intézkedés a fejlődő országok számára, és enélkül pedig nem érhető el egy globális megegyezés, amire viszont feltétlen szükség van. Köszönöm, hogy az elnök. Következő felszólalom. Köszönöm, elnök úr. Először is elismerésemet szeretném kifejezni, kivel a munkát végzett. Most pedig hadd beszéljük a török Európai Uniós csatlakozásról, amely szorosan összefügg a ciprusi kérdéssel. Nem lehet megértetni Törökországa, hogy a megoldást az AKI szellemében annak keretei között kell megtalálni, és így Törökországnak le kell csökkenteni a ciprusi megszálló csapatok létszámát. Ezután az illegális bevándorlással kapcsolatban kérem az elnökséget, hogy éreztetség Törökországa, hogy nem küldhetnek több embert, telepest, úgymond Ciprusra. itt újra a következő felszólalónk. Gratulálok, Bild úr, arról, hogy Jesztemirova asszony az újságíró meggyilkolásával kapcsolatban ilyen határozott álláspontot foglalt el, illetve hogy a brit és francia állampolgárokat Iránban mennyire igyekszik megvédeni. Grúziával kapcsolatban gondolkoztam, hogy vajon osztja a véleményemet az elrettentéssel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy Oroszországgal fennálló kapcsolatunk van, vár -e valamilyen előrelépést apázi és Dioszétiai missziók kapcsán? Köszönöm. Az utolsó kérdés következik. Gormis úr. Európában mindenki a illetve a pápa az egyetlen ember, aki a biztonsági tanács reformját kéri, az elnökség vajon a következő biztonsági tanácsülésen felveti ezt a kérdést. Azután ott van Afrika kérdése, aminek hatalmas jelentősége van a békével és a biztonsággal, illetve az emberi jogokkal kapcsolatban is. Omar Abashir elleni vádemelésről van szó. Mi a, az álláspontja az elnökségnek erről? Köszönöm. Elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg még kérdéseket szeretett volna feltenni, és erre nem lesz lehetősége, de szigorúak a szabályok, akik korábban kérték a szót, azok kaphattak lehetőséget, és aztán le kellett zárnunk a felszólalók listáját. Köszönjük Pilt úrnak, hogy ennyi időt szán ránk, és most megadom neki a szót a válaszokra. Köszönöm, igyekszem tanulni lenni a biztonsági tanács reformjára való törekvések valóban nincsenek jelen az Európai Unióban, egyszerűen azért, mert az unión belül nagyon eltérő nézetek vannak erről. Vannak állandó tagok, akiknek ugye adott nézetük van, más tagállamoknak pedig egészen más a megközelítése, úgyhogy nincs egyetértés ezen a területen, így aztán nincs is egységes európai álláspont vagy hang. És hogyha arra kíváncsi, hogy ezt a svéd elnökség elérheti, hát elég pessimista vagyok, nem hiszem, hogy egyetértésre jutunk hat hónap alatt. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem ígéretek semmit, a ICC-vel kapcsolatban már inkább, és a szudáni béke folyamattal kapcsolatban meg kell oldani a Darfuri kérdést, és ami még fontosabb, az észak-déli kérdést. Jön a népszámlás, jön a választás, Bízunk benne, hogy ezzel kapcsolatban tehetünk valamit, de az ICC támogatása mindenképpen megmarad. Azután Belarus. A közeljövőben találkozunk Maratino külügyminiszter úrral, azt hiszem, hogy kedden. És mindenképpen biztosítatom arról, hogy ezek a kérdések mindenképpen ott szerepelnek majd a napi renden. Már előzetes egyeztetések vannak, Ferrer Waldner biztos asszony ott volt, néhány hónappal ezelőtt Lukasenko elnök és folytak tárgyalások, én éppen nem voltam ott, de arról biztosítatom, hogy határozott álláspontot fogunk képviselni. Azután a közelkelettel kapcsolatban felmerült a szíriai kérdés. A külügyminiszter helyettes ott volt néhány napja Damaszkuszban, ott egyeztetett a helyekkel, és van egy bizonyos megközelítés a lehetséges béke folyamattal kapcsolatban, ami nagyon fontos Libanonnal és izrael kapcsolatban is, és kiemelten fontos természetesen az iráni kapcsolat. Az emberi jogsértések kérdése is felvetődött európai országokban. Vannak kételjénk ebben a kérdésben. A legfontosabb eszköz azt gondolom az Európai Emberi Jogi Bíróság amit mindig is nagyon határozottan támogattam. Világszerte sehol nincsen ennél erősebb emberi jogvédő eszköz, és nem csak az Európai Unió tagállamaira vonatkozik, hanem például Oroszország fölött is van hatásköre. Én voltam az elnöke az Európai Tanács minisztereinek testületének, aztán most Spanyolország, most Szlovénia. Mindannyian azon dolgozunk, hogy ezeket a mechanizmusokat megerősítsük. Mindenképpen biztosítanunk kell, hogy az Emberi Jogi Bíróság minden támogatást megkapjon, és a döntéseit valóban alkalmazzák. Azt persze meg kell érteni, hogy ezek a dolgok sok helyen jelen vannak, egy Svédországnak sem makulátlan a, a története, itt is voltak jogsértések, persze nem mondhatok igazán komolynak, de komolyan kell venni minden jogsértést, és törvényváltoztatások folynak Svédországban is, mert pereket vesztettünk az Emberi Jogi Bíróság előtt. De ez egyébként egy nagyon jó és helyes dolog, mert um, így aztán, amikor más országokhoz megyek, akkor uh, elmondhatom nekik, hogy nem csak őktőlük várunk el különböző intézkedéseket, alkalmazkodást a bírósági döntésre, ezt nem is éppen ezt tesszük. Azután ott az ankari egyezmény, az ankari jegyzőkönyv, ugye egészen pontosan. Biztos, hogy az ankari jegyzőkönyvre gondolt, nem? Így van, így van. Ezt a tanácsi következtetések kapcsán már korábban említettem, nem csak erre vonatkozik, hanem más hasonló jegyzőkönyvekre is, amelyeket mindenképpen be kell tartatni, úgyhogy ezt már korábban e, megválaszoltam. Azután Honduras. Honduras kérdésében én azt gondolom a helyes lépést tettük, támogattuk az az elnök urat, és erre az amerikai államok szervezetétől felhatalmazást is kaptunk, Nobel békedíjas foglalkozik ezzel a kérdéssel, aki fedhetetlen ember, és a dolog különösen fontos a régió béké és demokráciája szempontjából is. Nagyon remélem, hogy az európai intézmények a jövőben még hatékonyabban képesek majd, lesznek majd védeni a békét és demokráciát itt Európában. Remélem, hogy sikerül majd az amerikai államok szervezetét és az Afrikai Uniót is arra biztatni, meg például a dél-kelet-ázsiai nemzetek szervezetét is, hogy hatékonyabban kezeljék ezeket a kérdéseket, hogy aztán amikor ők igyekeznek megoldani az ő környékükön, a régiókban zajló konfliktusokat, akkor ne nekünk kell átvenni a vezető szerepet, hanem a regionális szervezeteket támogassuk csak, és ők vigyék a, a vezető szerepet. Aztán, hogyha ez nem sikerül, akkor jönnek az olyan problémás, nehezebb kérdések, mint a szabadkereskedelmi megállapodások, de ez már egy másik téma. Azután érkezett egy kérdés a klímaváltozással kapcsolatban, ennek a részleteiben nem, men, nem mennék bele, de megértem az álláspontját, és átadom majd az üzenetet azoknak, akik ezzel komolyabban foglalkoznak. Azután ott van Grúzia. Egy teljes napot töltöttem az ottani misszióval, az ottani kiküldöttekkel, és itt visszatérnék a válságkezelés kérdésére. Az utóbbi két évben meglehetősen komoly, fejlett válságkezelési képességekről tettünk tanúbizonyságot a múlthoz képest. Küldtünk Csádba és a Közép-Afrikai Köztársaságban missziót, ahol nagyon nehéz körülmények között kellett dolgozni, nagyon nehéz feladatunk volt, és nagyon nehéz volt ott a helyzet, de a feladatunk igen komoly részét sikerült megoldani, azután mehetettük az ensz a feladatokat, ír tábornok volt ott, svéd, belga és sok más aderők is voltak jelen, úgyhogy komoly katonai képességekről tettünk tanúbizonyságot. Egyébként ezt az ENSZ sem tudta volna megcsinálni, semmilyen más szervezet sem. Aztán az Ádenjöbölben is volt egy közelmúltban zajlott missziónk, ami néhány évvel ezelőtt még lehetetlen lett volna. Vannak tehát előrelépések, és komoly hozzájárulásokat tudunk tenni a békéhez, demonstráltuk is azt, hogy többre vagyunk képesek, mint azt gondolták rólunk. Ugyanez áll az UMM-re is, amelyben komoly erők vonultak fel tíz nappal, két héttel a, a felkérés után. Ők nem fegyveres csapatok, hiszen megfigyelő tevékenységet folytatnak, és ez így is van rendjén. De azt gondolom, hogy egy nagyon érzékeny helyzetben nagyon hasznos hozzájárulást tettünk az abháziai, déloszétiai határnál. Ő nélkülük egészen más lenne ott a helyzet. Ez egy azonban az ő feladatuk az, hogy Grúzia egész területén dolgozzanak nagy örömmel láttam, hogy ezt nagyon komolyan is veszik, örjáratokat tartanak. Grúzia nagy részén vannak ott kiemelt problémák, amiket nehéz megoldani, de nagyon igyekszenek. Minden nemzetközi szervezetet gyakorlatilag ki tiltottak Abháziából és Drosszétiából, ami nagyon sajnálatos minden esetre. Igyekszünk mindent megtenni az ENSZ humanitárius szervezeteit és más hasonló szervezeteket, hogy megvédjék az abháziai embereket, akiknek erre szükségük van. És ragaszkodunk hozzá, az, hogy az umf nek joga van jelen lenni Abháziában és Délosszétiában, és elvégezni a munkáját. Arra azonban nem számíthatunk, hogy ez rövid távon teljes egészében megvalósul. De a dolog nagyon fontos akkor is, hogyha nincsen teljes siker rövid távon, ugyanis a dolognak az elméleti alapját kell mm, megvetni. Grúziában az UMM-nek nagyon fontos szerepe van, bízunk benne, hogy a tanács újabb megbízást ad, de minden esetre a dolog hosszú távon már csak elvi okokból is nagyon fontos, és ez a kapcsolat szempontjából kiemelten számít. Graziamo sentitamente il signor Ministro per il suo intervento così esteso. Köszönöm a miniszter úrnak a felszólalását és a válaszait, és köszönöm szépen a kollégáknak a kérdéseket is. Igen, sok témáról érkeztek kérdések, ami azt hiszem, hogy jól bizonyítja, hogy milyen jó az együttműködés közöttünk, ami bizonyára a következő hónapokban is fennmaradt majd a svéd elnökség idején. Látható, hogy a külügyekben a svéd elnökség nagyon is hatékonyan dolgozik, Köszönöm miniszter úr, és köszönöm mindenkinek a kérdéseket ismét. Az ülést a miniszter úr búcsúja után folytatjuk. For capability La riunione prosegue con alcune comunicazioni di servizi con gli ultimi due punti. Folytatjuk ülésünket néhány bejelentéssel. Két napirendi ponton következik majd, de azok előtt még néhány bejelentés. Mindenki megkapott két titkársági anyagot, az első csak angolul hozzáférhető. Ez egy beszámoló bizottság tevékenységéről az elős, előző parlamenti alatt, a második címe pedig Infokit, tájékoztatási csomag, amely a különböző tevékenységi területekről tartom az információkat. A bizottság tevékenységi területeit írja tehát le, bemutatja a bizottság munkáját, és a következő munkafázisokról is szól, ez csak angolul félte hozzá, de szeptemberre elkészülnek majd a fordítások is. Ebből a dokumentumból tehát tájékozódhatnak arra, hogy mi vár még ránk. Ezen kívül az elnökök konferenciája ma reggel összeült, és döntés született arról, hogy ki lesz a partnerség és együttműködési megállapodás előadója Tajikisztán kapcsán. Miss Nate Altenbuk lett az előadó a költségvetési jelentés területén. Ez a 2010-es költségvetésről szóló jelentés. Ezután a következő ülések menetrendjét is megkapta mindenki. Következzen tehát a következő napirendi pont, amelynek témája a 2010-es költségvetés. Négy asszony a szó, tessék. Thank you very much. Elnök úr, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm. Azzal kezdem, kedves kollégák, hogy megkérdez, megkérem, hogy viseljenek el. Én vagyok ennek a véleménynek a szerzője a jelentéssel kapcsolatosan. Az elődömet követtem, aki Szent Ivány István volt, de hát sajnálatos módon nem választották őt újjá, és így módon én örököltem, tehát az utódlás nyitottá vált, és akkor én vállaltam fel ezt a kérdést, úgyhogy ezt megteszem, noha a költségvetés az nem igazán az én területem, illetve nem is itt vagyok a legkompetensebb, de hát mindent megteszek, amit tőlem telik. Kiosztottuk már ma, és köszönöm a titkárságnak, a bizottság titkárságának, meg a saját asszisztenseimnek is a segítséget, és hát már két anyagot adtunk ki, egy véleménytervezetet, illetve állásfoglalás tervezetet a, mm, az általános költségvetési tervvel kapcsolatosan, és egy olyan anyagot, amelynek ugye az a célja, hogy megkapja a Költségvetési Bizottság. Aztán van egy munkaanyag, számos megjegyzést tartalmaz, amelyet tettem, és hát ezt bocsátom az önök rendelkezésére is, számos módosítóval kapcsolatban, amelyet én javasolni fogok önöknek, és természetesen hát majd önök döntenek arról, hogy mit tesznek, mit nem <clears throat> és hogy várom, hogy további módosítókat terjesztenek elő. Ha nem tévedek, akkor a határidő augusztus 25-e a további módosító indítványok benyújtására. Nos, hát akkor melyek a legfontosabb aspektusai a ennek a negyedik szektornak a költségvetési tervezetben. Ami a legmeglepőbb az az, hogy összességében hiányzik a, a pénz. Hát mindannyian tudjuk, ez nem az első év, amikor ilyesmi történik, hogy nincs pénz, és mind a bizottság és még inkább a tanács ezt azért csinálják, mert tudják, hogy az év folyamán olyan sürgősségi esetek merülhetnek fel, akkor a szolgálatok mindent megtesznek, meg a lehetetlenre is vállalkoznak, hogy pénzt kaparjanak össze valahonnan, és hát akkor ezt akarják keresztülvinni gyorsan a parlamenten. Na most mi úgy gondoljuk, hogy nem ez a módja ennek, hogy nem ez az igazi hosszú távú költségvetési tervezés, és nem ez eredményezi a hosszú távú politikákat. Az, hogy kevesebb a kötelezettségvállalás, az magyarázható részben azzal, hogy a különböző food facility eszközt finanszírozók decemberben fogadták fogadtuk ezt el 2008-ban, és az előirányzatokat ez akkor a 2009-es költségvetésből finanszírozták 47 százalékát 1 milliárdnak, és akkor 70 százalék maradt a 2010-es évre ebből a keretből, ebből az előirányzatból. Ami érdekes, és én a magam részéről ezt elfogadhatat, elfogadhatatlannak tartom, hogy teljesen irreálisan csökkent a finanszírozás Palesztina vonatkozásában ugyanis ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy a fő költségvetési eljárás, ugye az alapvető költségvetési eljárás kell, hogy legyen a munka alapja a mi esetünkben is. Úgyhogy ez nem igazán komoly dolog, hogy, és nem, hogy, hogy irreálisan, alacsony ö, irá, erőirázatokat ö, vegyünk fel, és aztán majd a következő hónapok során hirtelen szükséges lesz növelni a forrásokat, és akkor el kell kezdeni azt valahol megtalálni, meg összekaparni. Ez lenne a második megjegyzésem. Aztán a bizottság azt is ki felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes előirányzatok alacsonyabbak, mint az elmúlt években, mert hogy vannak még úgynevezett maradványok nagyon sok sorban, és ezek, ez azt jelenti, hogy a megvalósítás foka a politikák esetében javult jelentősen, és ez így is van. A 220,8 millió euró, ez 2,8 a negyedik fejezetben, ez meg is jelent, és ez a plafon alatt maradt, a költségvetési plafon alatt maradt. És ez azért egy nagy összeg, és ez egyfajta manőverezési lehetőséget is ad, de össze kell hasonlítanunk ezt azzal, hogy a bizottság kifejezte azon szándékát, hogy tényleg növelni fogja az előirányzatokat a palesztin területen, és ez így is kell, hogy legyen. Kuba, Grúzia, Koszovó, és szintén ide sorolható, és külön támogatást kap a ciprusi egységesülés, egyesítési folyamat, és négy kezdeményezés kap támogatást az éghajlat elleni, változás elleni harcban. Mindezt ebből a marsból kell finanszírozni. Úgyhogy majd, hogy nem pántlikázott már ennek a legnagyobb része, úgyhogy nem igazán komoly dolog ezt úgy prezentálni, hogy ez tényleg valamiféle mozgásteret biztosítana. Ez tehát azt jelenti, hogy minden további finanszírozás, minden további prioritás, előre nem látható fejlemény, legyen az természeti katasztrófa vagy egyéb, az év 2010-es év során ez majd hatalmas nehézségeket okoz számunkra, hogy hogyan tudjuk majd azokat finanszírozni. A tanács a negyedik fejezetben csökkentette az előirányzatokat 89,11 millióval, és itt 259 millió 2,59 47 millió, és ez 3 300 milliót, körülbelül 300 milliót hagy, úgyhogy a bizottság 220,8 milliót, a tanács pedig növelte ezt, mégpedig 309,19 millióra. A bizottság ház költségvetési tervezete 7,9 előirányzatot tartalmaz, 8,1-hez képest, 8,1 milliárdhoz képest ez volt a tavalyi összeg, tehát 2,3 milliárdos a csökkenés, és a kifizetések, amelyeket javasolnak, az szintén csökken 7,9 százalékkal. A teljes finanszírozás a szomszédsági eszköz esetében csak kismértékben csökkent 2009-hez képest, és ez a csökkenés magyarázható, mégpedig azzal, hogy irreálisan alacsonyak a kötelezettségek, vállalások Palesztina esetében, de hát erről már beszéltem, és ezt már kihangsúlyoztam ezt a szempontot. Az Európai emberjogi és demokratizálási eszköz esetében a kötelezettségvállalások kifizetések vonatkozásában ugye az előcsatlakozási eszközök szintén csökkentek 2010-ben 2009-hez képest. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy 2010-re 100 millió eurót vesznek kölcsön az ENP-től, az előcsatlakozási eszköz számára, és egy másik eszköztől is, hogy a food facility az élelmiszer eszközt finanszírozni lehessen, és ezt 2011-13-ban kell visszafizetni. De ez példa arra, hogy mi történik akkor, hogyha a rendelkezések nem igazán pontosak, és aztán az év során mm, történnek ilyen dolgok, hogy máshonnan kell pénzt átcsoportosítani, és hát akkor meg kell persze ígérni, hogy ezt vissza teszik abba a fejezetbe, és akkor mindenféle számokat lát az ember, és bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy ennek valami kevés köze van, amilyen majd a valóság lesz a 2010-es évben, és azt gondolom, hogy ez nem jó alap, nem jó, hogyha így tervezzük meg a költségvetést. A tanács javasolta azt is, hogy csökkenjenek az administratív kiadások számos területen. Én azt gondolom, én el tudom képzelni, hogy ezt miért csinálja a tanács Hát ez a legegyszerűbb egyébként. Látnak egy sort, administratív költségek, törlik. Mondják, hogy hát enélkül meg lehet lenni. De ugyanakkor mi Szeretnénk, hogy a következő politikákat megfelelően megvalósítsák. Na most ahhoz, hogy a politikák hatékonyan megvalósuljanak, gyorsan, valóságá váljanak, hát ahhoz megfelelő adminisztratív ö, támogatásra van szükség emberekre. ne, anélkül nem megy, úgyhogy végül is, hogyha az adminisztratív költségeket túlságosan megvágjuk, akkor gyakorlatilag a saját politikánk létét kockáztatjuk, és nem gondoljuk, hogy ez lenne a megfelelő út, és ez egy jó ötlet lenne. Végül pedig módosítást javaslok, amely több pénzt biztosít a 19.0093-as sorban a balti tengeri stratégia számára jelenleg. Itt ennek a költségvetési sorban nem jelenik meg semmiféle előirányzat, de azt gondolom, hogy itt azért valami pénznek kellene lennie. A régióbeli kollégák, <clears throat> régióbeli kollégák 20 milliót javasoltak ebbe a költségvetési sorba, és én ezt úgy gondolom, hogy túlságosan bőkezű, úgyhogy majd meglátjuk szeptemberre, hogy végül is miben tudunk megállapodni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy, kedves kollégák, ez lenne néhány megjegyzés a költségvetési tervezettel kapcsolatban. Ezeket a módosításokat javaslom, és itt az a célja, hogy a realizmus érvényesüljön a tervezetben, a kötelezettségvállalások vonatkozásában és a kifizetések az előirányzatok vonatkozásában is. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Nejc Üttebrök asszonynak, és most pedig Gáler úr következik. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogatom mindazt, amit az előttem szóló kolléganő elmondott, és az elmúlt években én magam is nagyon gyakran foglalkoztam a költségvetéssel, azért, mert a Költségvetési Bizottságban is dolgoztam, és az általános benyomásom az, hogy a szakbizottságokban intenzíven foglalkozunk a számokkal, aztán a költségvetés egyszer csak elfogadják, de hát, hogy tényleg, amikor történik, az csak egy moment, egy pillanat felvétel arról a helyzetről, amikor elfogadják, aztán ezután, mert minden másképp alakul, és folyamatosan jönnek a módosítások, meg a kérések a bizottság részéről, hogy változtassunk. Na most ez alapvetően így van a negyedik fejezetben, a külügyek vonatkozásában, a külügyekkel kapcsolatosan, és itt folyamatos, krónikus az alulfinanszírozás, és jellemző ez egyébként a palesztin kérdés kapcsán, és ugye mindig, mindig azzal szembesülünk, hogy lényegesen kevesebbet irányoz elő a költségvetés erre az ügyre, és aztán ez a magyarázat annak, hogy mindig hangsúlyoznunk kell, hogy kicsit reálisabban kell megalkotni a költségvetést, és a bizottságnak egy ilyen több éves tapasztalatra kell hagyatkozni, és nem lehet ilyen irreális számokat elfogadtatni, amit aztán hetente vagy néhány hetente módosítanunk kell a biztos asszonytól érkezett levélnek, megkeresésnek megfelelően. Úgyhogy a kritika a speciális kérdésekkel kapcsolatban, lásd, palesztin kérdés, teljes mértékben osztom. Az ötös pontban tett javaslattal is egyetértek. A, az európai eszköz, a European Instrument for Democracy and Human Rights, itt is csökken az előirányzat. Hát el kell gondolkozni azon, hogy akkor ez az eszköz tényleg hatékonyan alkalmazható-e? Gondoljunk Iránra, csak ezt említem, ugye nem akarjuk, hogy a legrosszabb forgatókönyv valósuljon meg, hanem azt szeretnénk, hogy belülről jönnek, jönnek a, a változások. Hát akkor ezt az eszközt kell használni. Ugye azt mondjuk, hogy ez mehet. Ezt az eszközt be tudjuk vetni az adott kormány hozzájárulása nélkül. Persze, mert ez a civil társadalmat támogatná Iránban, vagy ügyvédeket, akik védik az áldozatokat, és éppen ez, az, ez erre szól, ez az eszköz, ezért van, és egy olyan országban, mint Irán, nagyon sok pénzre van szükség, úgyhogy itt az a megközelítés, hogy ugye a költségvetési forrás csökkentik, nem jó, és éppen ezért támogatom ezt a módosítást. És éppen azon gondolkozom, hogy én magam is még nyújtok be néhány módosítót, hogy még világosabbá tegyük elképzeléseinket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gáler úr. És most pedig Moniz kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek az előadóval, főleg a, a megjegyzésével kapcsolatban, hogy túl keveset kap a költségvetésnek ez a része. Ezen kívül az is egyetértek, hogy a költségvetési hatóságnak és az Európai Parlamentnek mm, kellene mond, extra összegeket meghagyni a később felmerülő kérdésekre. Egyre nagyobb szerepet játszik a globális színpadon az Európai Unió, és ennek tükröződnie kellene a költségvetésben is, különben nehezen elképzelhető, hogy hogyan lesz egyre erősebb az Európai Unió szerepe. Hát ez csökkenő költségvetéssel egyre nehezebb elképzelni. Az élelmiszerre kapcsolatos eszköz pedig az Európai Unió más tevékenységeiből áthelyezett összegekkel nem szabad finanszírozni. Új összegeket kell erre szánni. Van egy spanyol szólásmondás arra, hogy nem szabad egy szentet levetköztetni azért, hogy egy másikat felöltöztethessünk. Azután a költségvetési mm, szövegekben sok olyan megjegyzés látok, hogy a latin-amerikai célokra szálljuk, erről a magyarázatot kellene kapnunk. Köszönöm. Lozin kollégája szó mondja az elnök. Ja, es wurde ja vielfach... A krónikus alulfinanszírozásról sok szó esett Súrián László jelentésében, illetve Nejc asszony jelentésében is. Azt állapították meg, hogy nagyon sok ambiciózus határozatra van szükség ahhoz, hogy az Európai Unió a gazdasági növekedést, a munkahelyek megteremtését, illetve a külpolitikai feladatait el akarja látni Fontos, hogy ezeket a feladatokat meg tudjuk valósítani. A megnövekedett külpolitikai kiadásokat nem szabad katonai felfegyverkezésbe investálni, a nők jogainak erősítésére van ehelyett szükség, az ökológiai termesztés, termesztés erősítésére és nagyon sok más feladat megvalósítására. A közösségi szerződés 28. Eh, cikkeje, illetve egyéb eh, cikkelyek is eh, megtiltják azt, hogy védelmi, illetve fegyverkezési célokra fordítsuk a közösségi költségvetést. Vannak olyan példák, amelyeket meg kell vizsgálni, mint például a Galileo programot, illetve az afrikai béke programot. Meg kell nézni azt, hogy 2010-ben a Galileóra mennyi pénz jut. Meg kell vizsgálni, hogy az egyéb célok megvalósítása mennyire összeegyeztethető a Galileo céljainak megvalósítására. Meg kell azt is vizsgálni, hogy valóban az afrikai béke programra fordítják-e az elkülönített eszközöket. Én részletesen ki szeretnék térni az összes olyan területre, ahol azt érzem, hogy katonai célokra fordítják az adott eszközöket. Az Aténa finanszírozása is egy ilyen pont. Azt gondolom, hogy ha valóban csak civil területekre fordítódnak az eszközök, akkor ezt megnyugvásra vehetjük tudomásul, de meg kell vizsgálni mindezt. Köszönöm szépen. Szóval Franka képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Eh, Nos igen, köszönöm. Elnök úr, valóban tipikus olyan helyzetről van szó, amikor csak a számokat figyelve csökkentik a, a kiadásokat, illetve a költségvetésben szereplő számokat. Én csak csatlakoznék Gáler úrhoz. Én is az eljárásra kapcsolatos információkat kérnék, ugyanis két dokumentum fekszik itt előttünk, egy véleménytervezet, azután a napirendben az, hogy augusztus 25-ig lehet módosításokat kérni, a második pedig viszont már a bizottsági javaslathoz benyújtandó módosításokat tartalmazza, Tehát akkor a, az pályás tervezetet módosítja a másik dokumentum, de hát itt még kérnek minden egyes költségvetési sorhoz módosító indítványokat, úgyhogy kérném, hogy ezt tegyük egyértelműbbé. Minden esetre Gáler úr azt hiszem, hogy mindannyiunk véleményét mondta el. Én csak annyit mondani kell, és most eh, ezt is mondom el, mondtam el, de utána a miniszter úrnak, hogy a földközi tengerrel kapcsolatos projektekre megfelelő forrásokat kell juttatnunk. A miniszter úr beszélt arról is, hogy a külügyi szolgálatot meg kell erősíteni. Lesz egy közlemény, amelyet a minisztertanács a bizottságnak küld majd egyebek között a külügyel kapcsolatban arra az esetre, hogyha a Lisszaboni szerződést ratifikálják, úgy tűnik, hogy nincsenek meg a, ez a kezdeményezés, ez a megfelelő források. Nézd, asszony a közel-keletről, illetve Palesztináról beszélt, és úgy érzem, hogy ebben nagyon is igaza volt, és szintén nagyon jogos az emberi jogi eszközzel kapcsolatos felvetése is. A délután Brock kollégával tudtam beszélni az emberi jogok helyzetéről Csecsenföldön, aki nemrégiben látogatott oda, és nagyon hasznos lenne, hogyha megvizsgálnánk, hogy lehet-e módosítást eszközölni, és ezzel a, ezen a módon megerősíteni bizonyos kommunikációs eszközöket ebben a régióban, amely nagyon szorosan kötődik a nemrégiben történt gyilkosságokhoz. Ennyit szerettem volna elmondani, és ismétlem, az eljárással kapcsolatban némi tisztázásra van szükség. Úgy hallottam, hogy 25-ig lehet módosítókat benyújtani, konkrétan a költségvetési sorokhoz. Köszönöm. Questa domanda posso rispondere subito dopo essermi consultato col segretario. Erre a kérdésre vissza is tudok térni. A titkárságot megkérdeztem. Augusztus 25-ig lehet módosító indítványokat benyújtani a Lejc jelentéshez, és ugyanez vonatkozik a 2010-es költségvetésre is. Az augusztus 25-i dátum azonban már biztos. Az ülés végén majd még pontosítjuk az egyéb lépéseket. a szak, szakbizottságnak még a véleményt is el kell e, fogadnia. Hautala asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk e, Nejc asszony véleménytervezetének. Az Emberi Jogi Albizottság nevében nagyon örülök annak, hogy Nejc asszony hang, hangsúlyozza az emberi jogi és demokrácia eszközt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony módja a pénz elköltésének, és örülök annak, hogy ezt a költségetési sort pontosan definiáltuk. Nejc asszony a vélemény tervezetében el is mondja, fontos ragaszkodnunk ahhoz, hogy innovatív módon kerüljön ez az összeg felhasználásra. és az északi kaukázusi térségben nagyon fontos ez az eszköz, ahol a civil társadalom rendkívül nehéz helyzetben van egyébként. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andre Kieni asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a jelentéstevővel, illetve a véleményével. A négyes fejezet, négyes kategóriája az a fejezet, amely alulfinanszírozott. Szeretnénk az Európai eh, Unió szerepét globális vezetőként erősíteni. A soros elnökség eh, egyik legfontosabb eh, prioritását bírt külügyminiszter úr hangsúlyozta is az Európai Tanácsnak a stratégiát októberig meg kell erősítenie, akkor fogjuk ezt a stratégiát elkezdeni megvalósítani, és jelenleg az akcióterv kidolgozásán fáradozunk. A jelentéstevő véleményét támogatjuk. 20 millió euróra van szükség a stratégia megvalósításához. Köszönöm szépen. Bene, sono finiti gli interventi dei colleghi. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a hozzászólók listáját, illetve minden hozzászóló kapott szót. <coughs> Geri Milennek adok szót, <coughs> illetve majd a bizottság képviselőinek elnézést, mondja az elnök. A jelentéstevő asszony is szót kap, parancsoljon. A hatos bekezdés utolsó sorában a folyamatos pénzügyi segítségnyújtást a török ciprusi, a ciprusi török közösségnek szeretnénk nyújtani, tehát a ciprusi szó hiányzik a szövegből. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ez egy részlet, de a az ördög mindig a részletben bújik meg. A bizottságnak adom meg a szót, parancsoljon. Az új képviselőknek el szeretném mondani azt, hogy a bizottság szerepe ebben a folyamatban tulajdonképpen egy segítői szerep. A képviselők rendelkezésére állunk, és szeretnénk az ő munkájukat segíteni a költségvetési folyamatban. Ez nem egy könnyű folyamat. Netsz asszony feladatához is gratulálni szeretnénk. Én magam és a szolgálatom a szakbizottság rendelkezésére rendelkezésére áll. Általában nagyon jó az együttműködés az én főigazgatóságom és a parlamenti szakbizottság között. Mielőtt a bővítési igazgatóság képviselőinek kollégának adom meg a szót, el szeretném mondani, hogy az én főigazgatásom a külső fellépésekért felelős, a programozásért, az említett eszközök programozásért, a fejlesztési együttműködésért, és megpróbáljuk a négyes fejezetet koordinálni, ez a több éves költségvetéssel rendelkező fejezet a külső fellépések területén, és főigazgatóságként válsághelyzetek kezelésével is foglalkozunk a költségvetésben, illetve a stabilitási eszközzel. Ezek a, azok a területek, amelyek az én asztalomra tartoznak. Átadom a szót majd később a bővítési főigazgatóság belé kollégámnak. A szakbizottság úgy tűnik a, aggódik a külső fellépések alulfinanszírozottsága miatt, és a, a jelentéstevő véleményéből is ez tükröződött. Minden évben felmerül ez a probléma, a bizottság úgy érzi, hogy a javaslataink van, megfelelő becsléseket végeztünk, és májusban be kell, hogy mutassuk a javaslatainkat egyrészt, másrészt eh, meg kell becsülnünk azt, hogy mit fogunk elkölteni majd a jövő évben. Ez nem könnyű feladat. Ez egy teljesen általános eljárás, lehet, hogy az év során később vissza kell majd térnünk eredeti javaslatainkhoz, és ezeket módosítanunk kell, ezt a költségvetési szabályok lehetővé teszik. Az elmúlt években um, nem volt könnyű ez a munka, különböző kihívásoknak kellett megfelelnünk, és többször fordult elő, hogy számos kérdésben vissza kellett térni az eredeti eh, javaslatokhoz. Máj, a májusi dátum csak egy hozzávetőleges dátum, de ez majd még tisztázódik az év során. Nájc asszonynal egyetértek abban, hogy valószínűleg a palesztin kérdés a legfontosabb az összes napi rendi pont közül. Az év során az eredeti javaslathoz való visszatérés egyik előnye az, hogy megvizsgálhatjuk a többi donor milyen erőfeszítéseket tesz, és ez nagyon fontos, különösen Palesztina kapcsán. Ezt hangsúlyozni szerettem volna. Szeptemberben, szeptember elején a bizottság a költségvetési javaslataihoz kapcsolódó módosításokat fogadja majd el. Ez egy úgynevezett módosító levélben kerül elfogadásra. És az év során számos más kérdésre is vissza kell térnünk. Az éghajlati változások kérdése Barosszó eh, bizottsági elnök számára szintén nagyon fontos. Az, hogy alulfinanszírozottak vagyunk-e vagy sem, ezzel kapcsolatban el szeretné mondani azt, hogyha új igények merülnek fel, új prioritások, ahogy erre sor is került az előző években, akkor általában sikerül megoldást találnunk. Azok a képviselők, akik a korábbi eh, mandátum során már itt dolgoznak, emlékeztetnek arra, hogy a keleti partnerség és eh, az élelmezési kérdés kapcsán sikerült megoldásokat találnunk a Parlament ezeket elfogadta a költségvetési eljárás során, és integrálta ezeket az újonnan felmerülő problémákat a költségvetésbe. A marzsok kapcsán az elkövetkezendő években várható, hogy felmerülnek problémák 2011-től 150 millió eurót fog ez kitenni. A bizottságot és a relaxet érinti majd ez a mars a bizottság tudomásul veszi a jelentéstevő véleménytervezetét, a 2007 és 2013 közötti pénzügyi keret szintén meghatározó, és abban állapotunk meg, hogy egy középtávú áttekintése kerül majd sor. És a négyes fejezet mindennek a folyamatnak a részét képezi. Tudomásul vettem, amit a jelentéstevő a költségvetés áttekintéséről mondott, és ebben az összefüggésben el szeretném mondani, hogy a tavalyi megállapodás keretében, ami a élelmezést illeti, a bizottság vállalta azt, hogy a külső fellépések kapcsán elkészít egy bizonyos áttekintést, illetve becslés, és ez szerepeltük a szeptemberi kiegészítő levélben is. A négyes fejezethez kapcsolódó helyzetről, tehát egy átfogó áttekintést juttat el a bizottság majd a parlamentnek. Elnök úr, szeretnék bizonyos konkrét pontokra is visszatérni, amelyeket a jelentéstevő az anyagában megemlített a bizottság. Örül annak, hogy a jelentéstevő a bizottság által javasolt költségvetése szeretne visszatérni. A bizottság javaslatot kérít, a tanács egy héttel ezelőtt fogadta el a költségvetés tervezetet, ezután ez visszakerül a parlamenthez, és a parlament dönti majd el azt, hogy a tanács csökkentése elfogadható-e, vagy sem és Nájc asszony javaslatait nagymértékben támogatjuk. Nagyon fontos, hogy a költségvetési előirányzatok szintjét kiigazítsuk. A bizottság ezt jónak tartja, illetve támogatjuk az információs politikák, mint fontos téma kapcsán és a költségvetés kiigazítását. Más területeken is egyedülünk jelentéstevő az eredeti javaslatokhoz való visszatérésben, a kifizetési előirányzatosoknál, ezek nagyon fontos típusú előirányzatok, hiszen ez tükrözi azt a konkrét összeget, amit elkölthetünk. A négyes fejezetben 500 milliónyi eurós csökkentésre készült javaslat. Ez természetesen a programjaink megvalósítását nagy mértékben akadályozza a relaxes programok a harmadik megvalósításba lépnek, és felgyorsul a pénzek elköltése, tehát a, a csökkentések, megnyírbálások lecsökkenthetik a megvalósítás ütemét. Támogatjuk a jelentéstevő véleményét az administratív kiigazítások kapcsán, és mindjárt be is fejezem, elnök úr, és átadom majd a szót a bővítési igazgatóságbeli kollégámnak. A 20 milliós balti tengeri stratégiára fordítandó összeget szintén támogatjuk. Szeretnénk jobban megérteni a módosítás mögött rejlő érveket, hogyha a regionális politikák állnak ennek a hátterében, akkor a bizottság ezzel kapcsolatban problémákat lát, hiszen a négyes fejezet a külső fellépésekre került létrehozása, de igyekszünk megérteni az említett módosítás mögött rejlő érveket. A kísérleti jellegű projektek és előkészítő fellépések is fontosak a jelentéstevő számára. Szívesen találkozunk a jelentéstevővel, és fáradozunk majd azon, hogy sikerüljön a problémákat közösen feltárni. Köszönöm szépen, elnök úr, és most Lájsz úrnak adom meg a szót, illetve adom át a szót, parancsoljon. Uh, thank you very much. Uh, uh, <clears throat> my name is André. Köszönöm szépen, André Lisz vagyok, a pénzügyi segítségnyújtás felelőse vagyok a bővítési főigazgatóságban az emberi erőforrásokért felelős kollégákkal együtt. Köszönöm a szót először is, és köszöntöm a parlamenti képviselőket, gratulálok megválasztásukhoz, vagy éppen újraválasztásukhoz, mert Neitz asszony ugye az előző ciklusban is képviselő volt. Mindig is eh, együttműködtünk ezzel a bizottsággal, ez így fog folytatódni, és eh, köszöntöm Neitz asszonyt, aki elvállalt ezt a nehéz feladatot, és igen jó munkát végzett, bízunk benne, hogy hatékonyan tudjuk majd a későbbiekben támogatni a munkáját. A bővítéssel kapcsolatban, amely Bilt úr előadásában is elhangzott, jó jeleket kell adni a tagjelölteknek és a lehetséges tagjelölteknek ebben a nehéz pénzügyi válságtól sújtott időben. Nagy támogatásra van szükség, különösen akkor, amikor ugye a tanács az administratív költségeket csökkentette, és ez az előcsatlakozásra is vonatkozik. Remutatnék, hogy a bővítési főigazgatóság növelést javasolt, és nem csökkentést. Ez a több éves pénzügyi keretben is szerepel minden évben ott a bővítési csomag, és ennek kezelése a bizottság feladata az EPA eszköz kapcsán. Az operatív sorokkal kapcsolatos csökkentésekkel foglalkoznak, és az adminisztrációról hallottunk a kollégámtól. Itt kisebb csökkentések voltak, de ezek is nagyon fontosak. Először is az előcsatlakozási segítségről szóló eszköz szerkezetéről néhány szót, amit persze sokan ismernek, de talán akadnak, akik nem. Tehát az EPA-nak öt része van, kettő az intézményfejlesztésre, közigazgatás és jogállam, aztán az összebékülés a szomszédokkal, szomszédországokkal, ide vonatkozik a Nyugat-Balkán és Törökország, ez, tehát, ez a kettő tehát minden országra vonatkozik, azután van három másik összetevő, amelyek csak a tagjelölt országokra vonatkoznak, és amelyek arra szolgálnak, hogy a munkanélküliséget, szociális befogadást, oktatást, befektetést, kkv támogatását, környezetvédelmet és a vidékfejlesztést támogassák. A bizottság csökkentéseket ebben a három utolsó részben javasolt, illetve a határon átnyúló tagállamok közötti együttműködésben is. Ezeknek a csökkentéseknek nagyon komoly negatív hatása lenne. Először is az EU minden intézménye, a parlament, a bizottság és a tanács is mindig is azt kérte, és azt segítette, hogy a segítséget élvező országok a decentralizált pénzkezelésre hozzanak létre eszközöket, és ez, ez persze a pénzügyi menedzsment ellenőrzését szolgáló intézményeket is létre kell hozni, illetve az EU érdekét védő szervezetek is, is létre kell hozni a munka megkezdése előtt. Éppen ezért 2007-2009-ben az összegeket szándékosan az új eszköz bevezetésekor alacsonyabban tartották, hogy ezen országoknak lehetőségük legyen a megfelelő végrehajtó szerkezetek létrehozására. A tagjelölt országok jól haladtak ezen a területen, és a bizottság most már alig, nem zöld utat adhat a teljes végrehajtáshoz az év vége előtt. Hogyha a tanács által javasolt csökkentéseket elfogadják, akkor nem ismernénk el a tagjelölt országok által eddig elvégzett munkát és eredményeket. Ezen kívül ráadásul a csökkentések azt mutatnák, hogy a válság idején nem vagyunk szolidárisak ezekkel az országokkal, hiszen a csökkentésre javasolt eszközök éppen azok, amelyek segítségével ezek az országok csökkenthetnék a válság gazdasági és szociális hatásait. Ráadásul fontos kérdés, és erre Neitz asszony is felhívta a figyelmet, a segítség tervezése, illetve a több éves megközelítés kérdése, hiszen a bizottság a segítséget az országokkal három évre előre tervez, éves szeletekben, úgymond éves részletekben, és eddig 100%-ot teljesítettünk az, a tervből, de most úgy tűnik, hogy ugye a javaslat szerint ez nem történne meg, már pedig ez az EU segítségnyújtás fenntartatóságát veszélyeztetné. 2009-ben alacsony volt a kifizetések szintje, írják itt, de ez valóban igaz de ilyen jellegű a több éves tervezés, hiszen az idő előre haladtával növekszenek az összegek, jönnek új eszközök is, nagyon hasonló volt például a struktúrális alapok esete is. Most pedig te asszonynak adnám meg a szót, aki az administratív költségekről beszél, és természetesen a kérdésekre az ő felszólás után szívesen válaszolok. Köszönöm, elnök úr. Az előadók már rámutattak arra, hogy milyen fontos, hogy megfelelő személyzet legyen a delegációkban, amelyel megfelelően lehet végrehajtani az eredeti költségvetést. 2010-re a bizottság egy igen kis csökken, illetve növelést javasolt a 2010-es költségvetésre. Nagyon visszafogottak voltunk. A bővítési főbiztosság végül is átvette a, a balkáni rekonstrukció feladatát, így aztán ott van szükség több emberre egész évben. Ráadásul azt is ki kell emelni, hogy támogatni kívánjuk Koszovót. Koszovó egyébként a vita során többször szóba került, és ehhez több emberre van szükség a pristinai delegációs irodában. Ezen kívül kiemelném azt is, amit kollégám az imént mondott, mégpedig, hogy az irányítási feladatok átadása utáni fontos pillanatban vagyunk. Az EPA tervezésben nem is számítottak arra, hogy 24%-os csökkenés lesz, és erre ráadásul a tanács még a 2009-es költségvetésnél kisebb költségvetést kíván megvalósítani, ami alig ha lesz elég. Gondolom önök is megértik, hogy ilyen körülmények között a delegációk munkáját nagyban hátráltatná a csökkenés, hiszen a, az összetevő decentralizált vezetése komoly költségekkel jár. Ráadásul a csökkentések miatt a delegációk és a központ a nyomonkövetést és az auditot, amelyet az EPA rendelet pénzügyi része előír, alig ha tudná végrehajtani. Ilyen csökkentések mellett a legalitást, szabályosságot és a megfelelő pénzügyi fegyelmet jogi vállalásokat nem tudjuk garantálni. A bizottság nagyon jól tudja, hogy itt az európai adófizetők pénzét költjük. Márpedig pénzügyi válság idején a költségvetés megfelelő végrehajtása és az összegek nyomon követése a bizalom szempontjából különösen fontos. Bízunk benne, hogy a bizottság megadja nekünk azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek a céljaink eléréséhez szükségesek, hiszen Bill úr éppen az imént emelte ki, hogy milyen fontosak ezek a célok. Köszönöm szépen a bizottság felszólalását, illetve felszólalásait. Utolsó megjegyzésre, Nejc hogy az előadó kapja meg a szót ismét, tessék. Elnök úr, kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki elismerően nyilatkozott véleménytervezetemről, és egyúttal megerősíteném azt is, hogy a módosítások benyújtásának határideje valóban augusztus 25. Mind a szövegre, mind a számokra vonatkozóan lehet módosítókat benyújtani, nem csak azokra a számokra, amelyeknek a megváltoztatását én felvetettem, hanem a négyes cím alatt lévő összes számra vonatkozóan érkezhetnek módosító indítványok, ha valaki ezt szükségesnek érzi. A legtöbb kolléga nagyon kedvesen azt mondta, hogy egyetértenek a javaslataimmal, ennek körülök, és ezt megjegyzem. Örülök tehát a támogatásnak, és konkrét kérdések. Mr. Uh, Lace and uh, Madame de Bucci for uh, their comments Uh, from the side of, of the Commission, and I can assure them that after a, a short summer break, we'll sit together and uh, to continue the work on, on, on the draft. So thank you. Technikai hiba volt, elment az áram, elnézést kérünk. Nejc asszony éppen befejezte felszólalását. Nos, köszönjük ezt az utolsó megjegyzést. Ahogy az imént Nejc asszony rámutatott, augusztus 25-e módosítók benyújtásának határideje. Ennek oka az, hogy nekünk még el kell fogadnunk az APET véleményt szeptember 2-a előtt, és az 9-ére el kell jutatni a Költségvetési Bizottsághoz. Így aztán szorít minket az idő, és emiatt sajnos csak angolul és franciául lehet módosító indítványokat benyújtani, ugyanis a fordításokra különben nem maradna elég idő. Most pedig tovább lépnénk a napirend utolsó portjára, amely a partnerség és együttműködési megállapodás az Európai Közösség és a Tajik Köztársaság között. Megadom a szót Petela úrnak, aki a közelmúltban megkapta az előadói feladatot ebben a témában. Tessék! Örülök annak, hogy folytathatom a Tajikisztánnal kapcsolatos munkát. Az elmúlt öt évben követtem ezt a témát, és a teljes térség sorsát. A megállapodást 26 tagország írta már alá, és Görögország esetében reméljük azt, hogy ők is megteszik ezt a lépést. Az Európai Parlamenttől függ az, hogy a beleegyezésünket eh, megadjuk-e a megállapodás előtt vagy után. Egyrészt előttünk van a megállapodás tervezete, és eh, azt javas, javasoltuk, hogy ezt fogadjuk el, illetve politikai állásfoglalásunk is van. Ez az állásfoglalás azt taglalja, hogy milyen problémák merülnek fel Tadzsikisztán kapcsán, illetve javaslatokat is megfogalmaz az anyag. Az anyag azzal is foglalkozik, hogy a Tadzsik köztársaság hogyan tudja a helyzetét javítani. Örülnék annak, ha a kollégák megpróbálnánk augusztus 25-e déli 12 óráig módosító indítványokat benyújtani a szöveghez. Fontos, hogy tartsuk meg realitás érzékünket a téma kapcsán, és Tajikisztán problémákkal küzdködő ország. Jelentős a szegénység, a gazdaság gyenge lábakon áll, illetve a természeti erőforrások korlátozottak, sem olajjal, sem földgázzal nem rendelkeznek. Az elmúlt időszakban az országa megváltozott pénzügyi klímát is érzékeli Oroszország részéről is. A korrupció is jelentős méreteket öltött a teljes rendszerben. Minden szinten megjelenik ez a probléma. Tajikisztán politikai stabilitás jellemzi ugyan, de a demokratikus feltételek eh, nem adottak minden területen, legalábbis nem olyan értelemben, ahogy mi azt demokratikus feltételekként értelmeznénk. Egy párt eh, irányítja az országot, és a jelentés részletesen kitér erre a témára is. A civil társadalom nem jelenik meg feltétlenül, és eh, nincs jelentős hatása sem. Új törvényeket sikerült elfogadni, és ezek a törvények nem könnyíték meg a civil szervezetek regisztrálását, illetve új civil szervezetek létrehozását a vallásszabadság szintén korlátozott. Felmerült egy törvény megalkotásának lehetősége, amely számos vallási gyakorlatot taglalna. Fontos a Afganisztánnal közös határai miatt. Tadzsikisztánnak lehetősége van arra, hogy modern, működőképes állammá váljon. Egy olyan állammá, amely képes a szerepét betölteni a, a terrorizmus elleni küzdelemben, a drogkereskedelem elleni fellépésben, stb. Ezek a legfőbb okai annak, hogy amiatt, illetve ezek a legfőbb okok, ami miatt a bizottság, a parlament és a tanács is támogatni szeretnék Tadzsikisztánt, illetve szeretnék, hogyha még jelentősebb erőfeszítéseket tenne. Fontosnak tartjuk a partnerségi és együttműködési megállapodás aláírását. 2007. júniusában fogadtuk el a közép-ázsiai stratégiát. A parlament készített egy jelentést, az úgynevezett özdemír jelentést, és ebben a jelentésben világosan kimondtuk azt, hogy Közép-Ázsia nagyon különböző társadalmi és egyéb feltételekkel rendelkező országokból áll. politikánk van. erre fontos, hogy tekintettel legyünk, és az adott feltételeknek megfelelően differenciáljuk a politikánkat. Örülnék annak, hogyha a parlament ezt az álláspontot elfogadná. A geopolitikai érvek természetesen szintén nagyon fontosak. A nemzetközi államközösség nem engedheti meg magának azt, hogy Afganisztánnal határosan egy gyenge állam legyen. Nagyon fontos Tajikisztának egyértelmű üzenetet küldeni, jelezni feléjük azt, hogy hajlandóak vagyunk a szorosabb együttműködésre, de az is fontos, hogy Tajikisztán meghozza a szükséges reformokat és a tadzsik lakosság is ezt várja. Az emberi jogi terül, emberek, emberi jog, jogokra, a szegénység elleni küzdelemre, illetve a civil társadalom erősítésére is vonatkozik mindez. Mi azt szeretnénk, hogy ha ezeket a célokat a Tadzsik Köztársaság párbeszéd keretében érné el. Tadzsikisztán többször Um, kifejezte a béli igényét, hogy az európai um, értékekhez kapcsolódjon. És fontos, hogy a legfőbb területeken elinduljon az együttműködés az Európai Unió és köztársaság között. A demokratizálódási folyamat, a szociális jólét, az emberi jogok, az egészségvédelem, a korrupció elleni küzdelem, mind-mind olyan területek, ahol Fontos az együttműködés. Szeretnénk, hogyha Tajikisztán ezeket a problémákat komolyan venni, és mondanék néhány szót a feltételekkel kapcsolatban. Ebben a megállapodásban a második bekezdésben az áll, hogy a demokra- privatizálódási elveket, az, alapvet, az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Az állásfoglalásban felszólítjuk a bizottságot arra, hogy működjön együtt a soros elnökséggel, és vizsgálja meg azt, hogy az emberi jogokat, illetve a demokrácia alapelveit Tadzsikisztánban minden szinten figyelembe veszik el, illetve hogy a párbeszédben ezek érvényesüljenek Tadzsikisztánnal. Az állásfoglalás a nemzetközi donorokhoz is egy felhívás tulajdonképpen, Fontosnak tartjuk azt, hogy eh, az önkormányzatoknak, illetve a civil eh, szervezeteknek közvetlenül juttassák el a pénzeszközöket. Természetesen ezek bizonyos eh, feltételekhez kötöttek, és fontos, hogy az átláthatóság megvalósuljon. Végezetül pedig el szeretném mondani a kollégáknak azt, hogy elérkezett az ideje annak, hogy Tadzsikisztánnal szorosabb együttműködést kezdjünk el. Az első lépés mindenhez a az említett megállapodás lehetne. Éppen ezért kérem önöket arra, hogy támogassák ezt. Köszönöm. Terle ahora eh, la parola la collega Autala. Köszönöm Péterle úrnak, most pedig Harper kollégája szó. Köszönöm, elnök úr. Kiváló munkát végzett ennek az anyagnak a készítője, és a csoportunk egyetért a következtetésével. Tajikisztán rendkívül szegény ország. Olyan problémák vannak itt, amelyeket mindenképpen kezelni kell, de Tajikisztának elég komoly természetes erőforrásai vannak, például a vízenergia potenciál. Történetesen tudjuk, hogy Kína Tajikisztánban igen komoly befektetési programot kíván indítani 560 millió euró értékben, és éppen ezért módosítást javasolnék, ugyanis fontosnak tartjuk a nagy gátépítési projekt környezetvédelmi hatásainak nyomon követését. Biztos vagyok benne, hogy az előadó is egyetért azzal, hogy egy igen összetett és differenciált közép-ázsiai stratégiát kell kialakítanunk. Egyértelmű például, hogy Türkmenisztánban rosszabb az emberi jogi helyzet, mint Tajikisztánban például. Bár természetesen a tajikisztáni problémák sem elhanyagolhatóak, és ezeket eh, nagyon jól leírta az előadó. Az Emberi Jogi Albizottság általában ezeket a dolgokat már előre átvizsgálja, most a menetrend miatt erre nem nyílt lehetőség, minden esetre nagyon örülünk annak, hogy az előadó foglalkozott az emberi jogok kérdésével. Köszönöm. Köszönöm, Hautele asszonynak. Gáner úr a következő felszólalom, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, <clears throat> és köszönöm le kollégának az elmondottakat. Lényegében el tudom fogadni a következtetéseit tehát ezt a tervezetet is. Noha, amikor leírja a politikai helyzetet Tacsikisztánban, akkor még némi aktualizálásra szükség lehet. <clears throat> Nem tudom, hogy mikor született a szöveg, a mai dátum szerepel ugyan rajta, de hát valószínűleg már korábban befejezték a szövegezést. A kilencedik pontban angolul arról van szó, hogy elismeri azt, hogy Tajikisztán stabil ország, semmiféle külső fenyegetettség, vagy helyi felkelés nem jelentkezik, stb. a rezsim ellen, stb. És aztán ez így megy tovább. Hát éppen az elmúlt hetekben azért nyugtalanító hírek érkeztek, <clears throat> ugyanis, hogy az egyik felelőse a tíz évvel ezelőtti polgárháborúnak, ami aztán Afganisztán, Pakisztánba menekült, és most úgy tűnik, hogy a Pakisztánban ráneheződő nyomás miatt, meg az Afganisztánban jelentkező nyomás miatt az embereinek egy részével visszatért és a talibánok is csatlakoztak hozzá, tehát az ország déli részén, illetve annak egy részében úgy tűnik, hogy berendezkedtek, és képesek arra, hogy ott uralkodjanak is. Tehát azt hiszem, hogy ezzel mm, ez a reasonable, stable country mm, valahogy nem jó, úgyhogy ezt egy picit aktualizálni kellene, mert azért itt van már konkrét veszélye is a destabilizációnak, éppen ezeknek a, ezek, ezen erők miatt. Ugye a hivatalban lévő kormány nem igazán demokratikus, és nem is igazán sikeres a szociális-gazdasági téren, és éppen ezért nem is igazán támogatják. Persze végeredményben azt gondolom, hogy ez a, az egyezmény meg kell, hogy szülessen, de azért semmiféle illúziót nem kellene táplálnunk, hogy ott olyan helyzet uralkodik, amelyet hát azért nem lehet igazán stabilnak nevezni. Köszönöm. Köszönöm szépen Gáler úr hozzászólását. Láki kollega. Egyetértek a dokumentummal, amelyet az előadó összeállított, legalábbis elvben. Jobb lenne azonban, hogyha részletesebben hivatkozna a szöveg arra, hogy Tajikisztán milyen fontos ország, ugyanis az afrikai heroin nagy része Tajikisztánon keresztül jut el Oroszországba, illetve az Európai Unióba. Éppen ezért drogtranzit országként van kiemelt jelentősége az országnak, és ez lehet az annak is, hogy ilyen nagy emberi jogi jogsértések történnek. Véres polgárháború zajlott ebben az országban, több mint 150 ezer ember halt bele háborúnak 1997-ben lett vége, és az ország destabilizálódásának egyik oka az, hogy megegyezés született a fő politikai és bűncsoportok között. A tajik polgárháború nagy részt a különböző drogcsempészek szervezetei között zajlott, és Tajikisztán ezen kívül egy komoly ENSZ beavatkozás eh, alanya is volt. Elég eh, sikeres volt, sőt sikeres továbbra is az ENSZ eh, békefenntartó művelet. Létrejött egy drog elleni szervezet is az országban, amely igyekszik meg gátolni az Afganisztánból, Oroszországba és Nyugat-Európába tartó kábítószerek átjutását. Ennek az ügynökségnek sikerült elkoboznia több mint három tonna heroint mindössze három éves működése alatt. A működését egyébként nagy részt az, <clears throat> az Európai Unió finanszírozta. Az előttünk fekvő dokumentum a gazdasági helyzetet elég jól foglalja össze, és elég hasznos javaslatokat tesz ebben a témában. Jobb lenne azonban, hogyha több figyelmet szentelne az anyag a szegénység és az emberi jogok megsértéseinek kiváltó okainak. Az ország rendkívül szegény, a lakosságnak több mint 50%-a él a szegénységi küszöb alatt. Igazság szerint az öt közép köztesség közül az egyik legszegényebb országról beszélünk, és azt hiszem, hogy helyesebb lenne, hogyha ez nagyobb hangsúlyt kapott volna az uniós forrásoknak közvetlenül a szegénységet csökkentő kezdeményezések felé kellene áramlania. Hogyha ez nem történik meg, akkor az emberi jogok megsértései nem fognak megszűnni. A problémák részben a polgárháború örökségének tekinthetők, illetve az iszlám fundamentalizmus és más erők működésének következményei. Nem tudom, hogy módosító indítványt beadok-e majd, ezt még korán, korai eldönteni, de minden esetre mindenképpen javasolnám, hogy a felvetett, az általán felvetett kérdéseknek több figyelmet szenteljenek. Köszönöm, Erlek úr. Úgy látom, hogy senki más nem kéri a szót. Ennek megfelelően megadnám a szót a bizottság képviselőinek. Köszönöm, elnök úr. Prán úr vagyok a bizottságtól. Először is gratulálnék az új előadó Peterle úr kinevezéséhez. Nagy érdeklődéssel hallgattuk az ő összefoglalóját, illetve az utána felvetett kérdéseket is. Egyértelmű, hogy nagyon nehéz helyzetről van itt szó, hiszen éppen most hallottunk új híreket a tajik belpolitikai, belbiztonsági problémákról, és nem lehet még pontosan tudni, hogy mi lesz a dolgok kimenetele, de elég aggasztó a tajikisztáni helyzet. A bizottság amiatt aggódik, hogy a Tajikisztán fontos szerepet játszik a radikalizáció megállításában, és ez veszélybe kerülhet. Nagyjából 1300 kilométerre van az afgán határtól az ország, és az EU-nak fontos érdeke, hogy megfelelő irányítás és ellenőrzési munkát végezhessenek a tajik hatóságok. A határellenőrzésben együtt is működünk velük, és ezt a tagállamok természetesen jól tudják és támogatják. Tajikisztán nem csak a makrobiztonsági kérdések miatt nagyon fontos, nem csak például az iszlám radikalizmus terjedésének megállítása szempontjából fontos, ami Pakisztánból és Afganisztánból indul ki egyébként, hanem mikrobiztonsági jelentősége is van a drogcsempészet, illetve egyéb bűncselekmények miatt, amit már említettek. Rahman úr idén februárban volt az elnök Brüsszelben, és Barroso úr igen komoly aggodalmainak adott hangot a régió biztonságával kapcsolatban a jelenlegi afgán helyzet miatt komoly probléma van az országban, amiatt, hogy gyenge az állam, és az alapvető gazdasági és társadalmi problémákat nem tudja megoldani. Ebben Tajikisztánnak szüksége van a segítségre, és az energia infrastruktúrája sem megfelelő, nem képes ugyanis elektromosságot, áramot biztosítani mindenki számára. Az ország gazdaságát az utóbbi években a hazaküldött összegek tartották fenn, és sajnos ezek drámaian csökkentek másfél milliárd dollárral idén. Hogyha kemény lesz a következő tél is, akkor a bizottság nagyon komolyan aggódik a zavargások esetleges lehetősége miatt, a globális gazdasági válság miatt Oroszország és az orosz építőipar is szenved, és ott nagyon sok Tajik dolgozik, így aztán az ő problémáik nagyon aggasztóak lehetnek. Az ország fontos szerepet játszik az EU középjázsiai stratégiájának végrehajtásában, amelyet egyébként a tanács 2007. júniusában fogadott el. Igyekszünk megerősíteni és elmélyíteni együttműködésünket az országgal, amint megszületik a partnerség és együttműködési megállapodás, és ezt a ratifikálják is megerősítették, hogy váratlan szeptemberig sor kerül a ratifikációra, így aztán úgy gondoljuk, hogy a ratifikációval és a parlament hozzájárulásával az EU-Tajikisztán közötti kapcsolatok pozitív irányba mozdulhatnak el, és megerősíthetjük ezen közép-ázsiai országgal kapcsolatos kötelezettségvállalásunkat, amely, ahogy említettem, a közép-ázsiai stratégiánk szempontjából rendkívül fontos biztonsági szempontból is. A parlament titkárságával együttműködésben frissítjük ezt a dokumentumot, akadnak is ugyanígy itt olyan részek, olyan megjegyzések, amelyek már idejét múltak, Szeptemberre talán sikerül ezt majd frissíteni, vagy későbbi eh, Strasburgi ülésre. Azután az emberi jogi párbeszéddel kapcsolatban biztosítok mindenkit arról, hogy komolyan figyeljük és aggodalommal figyeljük ezt a kérdést. Az első emberi jogi párbeszéd tavaly októberben került sorra. Ez volt tehát az első kapcsolatfelvétel emberi jogi kérdésben Tajikisztánnal. Sor került az első egyeztetésekre, felvetettünk néhány érzékeny kérdést, például a médiaszabadság hiányát, illetve felvetettük a gyerekmunka problémáját is. Zajlik tehát a párbeszéd, és önmagában ez a tény már egy nagyon pozitív politikai jel, és mindenképpen egy első lépés. A közelmúltban volt egy civil társadalmi szeminárium, amely szintén igen sikeres volt. Ez az embriogi párbeszéd mellett zajlott, fő témája pedig az igazságos tárgyaláshoz való jog és általában az igazságszolgáltatás volt. Elég sikeres volt, nagy volt a részvétel, és jelen voltak például a különböző miniszterek és egyéb hatóságok képviselői is. Szintén ott volt az ombudsman is, akit egyébként nemrég jelöltek ki. Ajánlások listáról is megegyeztünk, és augusztus vége előtt a szeminárium összefoglalója is elkészül majd. Biztosítom tehát a bizottság tagjait arról, hogy az emberi jogok kérdése, mint politikai kérdés, és mint eh, átfogó több területre vonatkozó kérdés eh, napirenden marad, és eh, az EU stratégiát ezen a területen mi érvényre juttatjuk majd. Támogatjuk tehát az ma délután elhangzottakat, az eladó álláspontját, és várjuk a, az egyezmény parlamenti ratifikációját. Köszönöm a szót. Grazie, signor um, Bern. Köszönöm szépen, Bern úr. Mint már elhangzott, Most meghallgathatjuk a ö, raportőr záró megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, tisztelt kollégák, bizottság tisztelt képviselője. Hát igen, nincs mindig úgy, hogy az utolsó napi rendi pont unalmas, ahogyan ez ebből a vitából is kiderült. Nagyon örülök, hogy összességében támogatják ezt az anyagot, és hát <clears throat> biztosíthatom önöket, hogy javaslatokat, szempontokat, amelyeket említettek, az önök segítségével megpróbálok beépíteni a jelentésbe, és megfelelően aktualizálni fogom. Persze egy eljáráson kellett keresztül menni, de az elmúlt ciklusban nem sikerült ezt befejezni, ezt az eljárást, és hát most ismét itt van ez eh, előttünk az új ciklus kezdetén, és hát eh, az aktualizással kapcsolatos javaslatok teljesen jogosak. Örülök az együttműködésnek, várom augusztus 25 éig a módosítóikat, és hát kész vagyok önökkel és a bizottsággal is együttműködni. Köszönöm szépen. Jól van, hát akkor Köszönöm a raportőrnek, a jelentés készítőinek a munkáját, és hát a feltételeket ismerik, az időszűk, tehát a tanács szeretné, hogyha ez sürgősségi eljárásban kerülne elfogadásra, és beindulhatna a ratifikáció nincsenek hosszú határidők, úgyhogy ismételten csak augusztus 25-ét említhettem, szeptember 2-án fogja ezt a bizottság elfogadni, és hát ez vonatkozik a az előző jelentésre, is hát nincs igazán lehetőség arra, hogy a módosítókat ö, mindenki a saját nyelvén terjessze be, csak angolul és franciául lehetséges ez ebben az esetben is. Tudom, hogy mi a véleményük erről, de a ez ugye az egész világban fontosnak számít és megkerülhetetlenek. Még valami a következő üléssel kapcsolatban, mielőtt lezárom ezt az ülést, már mondtam, hogy szeptember 1-én és 2-án kerül sor a következő ülésünkre. Oli Rén biztos lesz a vendégünk ez alkalomból és majd tájékoztat bennünket arról, hogy mi is a helyzet a Balkánon és Törökországban. Utána pedig meghallgatjuk az új külön megbizotját az Európai Uniónak, aki Afganisztánért és Pakisztánért felelős. Köszönöm a figyelmüket, és mindannyiuknak kellemes nyarat kívánok, és akkor szeptember elején találkozunk. Köszönöm.